Okay, ladies and gentlemen, dear colleagues, uh, let's start. Megkezdjük a munkát. Item 13. A 13. napi rendi pont következik. A Mexikóval folyó tárgyalások állása. Novemberben tárgyaltunk erről utoljára, és Emlékszem, hogy szerveztünk elmúlt évben egy delegációt Mexikóba. 2017 vége volt az ambiciózus cél, amit az Európai Bizottság kitűzött, és a WTO konferencia keretében kívánták ezt megkoronázni. De úgy tűnik, hogy erre nem került sor még mindig a tárgyalási szakaszban járunk, és persze szeretnénk megtudni, hogy hol is tartunk valójában. A mai napra mexikói nagykövetség képviselői is jelen vannak, üdvözlöm Önöket, és természetesen a főtárgyalót, Helena Königasszonyt is üdvözlöm, most az elején König asszony kap szót, utána pedig a mi előadónk, Espinyéro asszony, és utána a képviselők. König asszony, hol tartunk valójában? Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és óraim! Nagy hölgyek és örök örülök annak, hogy eljöhettem, mint az elnök úr rámutatott, arra ambíciózus volt a menetrendünk, abban a hídben hogy 2017 végére le tudjuk zárni a tárgyalásokat. Ez, ez egy ambíciózus cél volt, mindkét fél elismerte, de hát a helyzet az, hogy végül is a fő cél az, hogy minden gazdaság számára, mindkét gazdaság számára eredményes megállapodást kössünk. Fontos volt decemberi forduló a tárgyalások során, és maradtak még megtárgyalandó dolgok, de vannak még kulcsfontosságú témák, amelyekről beszélnünk kell. Ez persze nem egy új vagy szokatlan dolog az ilyen jellegű tárgyalásokon december 12-e és 22 között tárgyaltunk Mexikóban, elmélyítettük a vitát nyolc fejezetben, mm, egyes témákat még meg kellett oldani, illetve a befektetésvédelmet, a közbeszerzést kellett megtárgyalnunk. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy az EU elvárja egyik kulcsfontosságú kérdésében, hogy Mexico City-ben és megfelelő lépéseket tenjenek, és jó és érdekes vitát folytassunk a szolgáltatásokról. Vannak még mindig nyitott kérdések a pénzügyi szolgáltatásokat tekintve, illetve az ideiglenes alkalmazás. Egyes pénzügyi szektorban dolgozók számára aztán szabályozás, védelem, illetve a szabadalom védelme még mindig nyitott kérdés. Másrészt viszont jól hallottunk az újabb fejezetekben, mint például a korrupcióval foglalkozó fejezetben, el kell, hogy mondjam, jól hallattunk a szolgáltatásokban is, úgy általában, és nehéz, de jó vitákat folytattunk a földrajzi eredet megjelöléssel kapcsolatban. Ez egy kulcsfontosságú témája az Európai Uniónak, fontos érdekünk, hogy itt megvédjük az mi érdekünket, és a mexikai iparnak is vannak eh, a piacon bizonyos pozíciója, amiket szeretne megvédeni a mexikói piacon. Most már régóta jelen vagyunk eh, eh, vitát folytattunk az árok piacra juttatásával kapcsolatban is, és tovább kell folytatni ezt az eszmecserét, most, hogy az utolsó fázisba érünk. A Mexico City-ben, tehát eh, eh, a legutóbbi forduló óta eh, újra felvettük a kapcsolatot. Két hete voltunk éppen újra Mexikóban, és folytatjuk a munkát. Egy mexikói csapat is érkezik majd az 5-i, február 5-i héten, és utána az európai tárgyaló csapat megy át a február 12-i heten. Jól láthatják tehát, hogy van intenzív munka folyik, intenzíven tervezünk, és mindkét fél szeretné ezeket a tárgyalásokat a lehető leggyorsabban lezárni Idén az év első felében, korai szakaszában, de, de őszintén szólva azt is tudni kell, hogy a választási kampány tényleges megkezdése előtt, de szeretnénk ezt befejezni. Július 1-én lesznek Mexikóban a választások, elnökválasztások és parlamenti választások március 1-ével kezdődik a hivatalos kampány. Találkozunk, és miniszteri szinten is kapcsolatokat ápolunk, és Malmström asszony és Malmström asszony és az ottani miniszter Davosban találkozni tud, de Malmström asszony késznek mutatkozik arra, hogy elutazom Mexikóba, amennyiben tényleg a tárgyalások utolsó szakaszába érkezünk, amikor már tényleg csak egy-két téma van, amit miniszteri szinten kell megtárgyalni. Úgy gondolom, önök is hallottak már korábban, fontos az, hogy jó eredményre jussunk a tárgyalásainkon, és nyilván emlékezni fognak arra, hogy modernizálni szeretnénk a megállapodásokat. Ez fontos lépés, hogy korszerűbb ilyen megállapodások legyünk. A 15 éves a, az előző generációja a megállapodásoknak változások voltak a mexikói oldalon, és változások voltak Európában is, és hogy úgy mondja, bizonyos értelemben, ha már van megállapodás, akkor könnyebb egy újat megkötni, de azért nagyon fontos frissítésekre van szükség minden fejezetben gyakorlatilag elküldtük a szöveget decemberben, ha ezt végignéztek, akkor láthatják, hogy mi történt. Most plusz piaci hozzáférésről beszélünk mindkét fél részéről, és hogyha az árukról beszélünk ezen a területen, akkor a mezőgazdaság ról is tárgyalunk, ami az előző megállapodásnak nem képezte részét, az és a, hát elindultunk a befektetés védőnök felé, a közbeszerzések, ezek a nagy témák, amelyekről beszélnünk kell, és egyelőre szeretném befejezni a bevezetőmet, és szívesen válaszok a kérdéseikre. Köszönöm, König asszony. Most pedig az előadón következik. Imma. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm az Európai Bizottságnak is a magyarázatokat. Előadóként kaptam most szót, és a mexikói megállapodás korszerűsítéséről beszélek. Mindkét fél számára rendkívül fontos egy ilyen megállapodás. Fontos, hogy jó, ambiciózus megalapodást kössünk, amelyel együtt kezelni tudjuk a globális kihívásokat, amelyekkel szembesülünk, és minek során egyik fél sem érzi úgy, hogy visszacsúszunk az előző megállapodás szintje mögé, Köszönöm szépen az eddig, e, az eddigi erőfeszítéseket mindkét félnek. A csatlakozni tudok az előttem szólóhoz. Fontos, hogy megállapodást kössünk. Fontos, hogy a kampány előtt, a választási kampány előtt lezárjuk ezt, és itt a parlamentben is fontos, hogy meg tudjuk szavazni a megállapodást, de az összességében a legfontosabb mégis az, hogy a, mi szerepel a megállapodásban, erre rá kell szállni a szükséges időt. Most arra koncentrálnék, ahol egy kicsivel több részletet szeretnék kapni mexikóiaktól és a bizottság képviselőjétől. Üdvözölni szeretném a mexikói képviselőket a közbeszerzés. Hallottuk a federális szint alatti szint előtt, alatti piacot is szeretnék megnyitni, és hogy kell ezt alakítani, hogy kell ezt elképzelnünk, hogy tudjuk ezt a helyzetet megoldani a vitarendezés egy következő fontos terület. Mexikó elfogadta a javaslatot, hogy áll egy multilaterális bíróság kérdéséhez Mexikó, hogy a vitarendezést intézzük. Nem látjuk pontosan, hogy Mexikó mit gondol erről a földrajzi eledet megjelölésről. Itt mexikói oldalon, európai oldalon különböző rendszerek vannak, a mexikóiak a neveket védenek, mi pedig földrajzi jelöléseket helyezünk előtérbe, például a Manchego sajtnál mutatkozott meg. Panama hasonló modellt alkalmaz, mint Mexikó. Azt is megtudtuk, hogy megoldható ez a probléma. Kíváncsi vagyok most, hogy mire számítanak fenntartható fejlődés. Itt vannak információk. A bizottság decemberben azt mondta, hogy ezeket a tárgyalásokat végül is lezárták. Engem az érdekelne, hogy mi a tartalma ennek a tárgyalási eredménynek, mik a legfontosabb eredmények az Európai Bizottság hogyan vette figyelembe az új fókuszt, a fenntartható fejlődéssel foglalkozó fejezetekben. Hogyan tudunk itt ambíciózusabbak lenni? Milyen rendelkezések szerepelnek még itt? Hogyan tudjuk kiegészíteni a meglévő törvényeket, munkavédelmi törvényeket, a nemzetközi munkajogi normákat, hogyan veszik figyelembe? az ILO egyezményeket hogy tartják be, de ide tartozik a környezetvédelem is, és annak a megfelelő nemzetközi megállapodásai. A gender kérdések, ezt a dimenziót figyelembe tudják-e venni, hasonlóan Csilléhez, ugyanazt szeretnék beépíteni, ami Csillében már szerepel? Mexikó esetében ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ilyen mechanizmusok szerepeljenek, hogy támogatni lehessen a nőket, hogy a nemzetközi kereskedelem a nők javára is szolgáljon. Aztán az emberi jogok. Tegnap kaptuk a szomorú hírt, az emberi jogi helyzetet tekintve 2017-ben 27 ezer gyilkosság, naponta 70 embert ölnek meg. Ez, ez 500 fellépés a nők elleni gyilkosság miatt, aztán rettenetes számok tehát, és sokkal több az ilyen jellegű eset, mint egy évvel korábban. Talán rosszabb a helyzet, mint a legsötétebb években a kábítószer háború idején. Vagyis kérem, kövessenek el mindent, hogy ezt a kérdést kezelni tudjuk. A kérdésem az, hogyan tudunk együttműködni Mexikóval, hogy ezt a helyzetet meghaladjuk. A korrupció ellenes fellépés, ez is egy fontos téma. Volt egy ajánlatuk Mexikónak ebben az ügyben, főleg ami a pénzmosást illeti az idevágó rendelkezéseket. Mexikó az Európai Unió ajánlatát hogyan fogadta, sikerült-e haladást elérni ezen konkrét rendelkezés kapcsán. Aztán a transzparencia. Jó hírt kaptunk tegnap, hogy a parlament, a mi szakbizottságunk, meg az én frakcióm is azt várja, hogy tegyék közé a tárgyalási mandátumokat. Tegnap a csilei mandátumot közé tették, de ez ne legyen kivétel, ne maradjon kivétel úgy gondolom, hogy ez legyen a gyakorlat, hogy közzétezik a mandátumokat. Ezért a kérdésem az, hogy a Mexikóval kapcsolatos mandátumot, hogy mikor teszik közé, most már nyolc tárgyalási fordulónak vége. Egy következő az a menetrend. A fenntarthatósági hatásvizsgálat ezt is figyelembe kell venni a tárgyalások során, mikor tudnak itt eredményre jutni. Tényleg úgy vélik, hogy sikeresek lehetünk, ahogyan mi ezt szeretnénk, ahogyan ezt szükségesnek látjuk, hogy még a mi választási ciklusunk alatt a mostani parlament el tudja fogadni ezt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az árnyék előadók következnek. Emma McClarkin. Thank you, Chairman. Um, Köszönöm, elnök úr. Egyetértünk. Mexico EU agreement needs a... Egyetértünk mindannyian abban, hogy a mexikói megállapodást minél hamarabb át kell dolgozni, ezért csalódást okozott, hogy nem sikerült a saját határindőnket tartani. Tavaly decemberben lejárt ez. Tehát alapvetően többet szeretnék tudni arról, hogy miért nem sikerült tartani a határidőt. Kiváló előadónk főként közbeszerzés ügyben mindent elmondott, amit én szerettem volna. A korrupció eh, ellenes harc is nagyon fontos számunkra. Mexikó eh, arra vár, hogy az Európai Bizottság egyértelmű ajánlatokat tegyen az asztalra. Halljuk, hogy ez van, az van, amaz van, de mi pedig várunk a mexikóiakra, hogy reagáljanak a mi konkrét ajánlatainkra. Tehát értem, hogy honnan van a késlekedés. A a NAFTA eh, átdolgozása mennyire van kihatással az EU-Mexikó eh, tárgyalásokra, illetve végezetül a beruházó eh, védelem, illetve a befektetői bíróságok ügyében hogy állnak a dolgok. Köszönöm. Thanks a lot for the words, Lola Sanchez. Luna Sánchez a nevében. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Fion por la dramatic... Alapvetően osztjuk az aggodalmat, aggodalmakat a mexikói emberügyi helyzet kapcsán, amelynek leírására talán a drámai jelző az a legalkalmasabb. Napi 70 gyilkosság Elképesztő adatok, és ráadásul jóval meghaladják az előző évek eh, statisztikáit. Az erőszakos eh, emberrablások eh, is mindennaposak, a korrupció pedig áthatja a közéletet teljes és következmények nélkül üli a korrupció. Ricsi Patriciáról hallottunk, aki az őslakosok jelöltje volt, támadások érték Persze a kereskedelem, illetve a gazdaságfejlesztés fontos, de hát az emberi jogi helyzetnél mi lehet égetőbb? Ezzel kell valamit kezdeni. Az Európai Bizottság megpróbál nyomást gyakorolni annak érdekében, hogy a kereskedelmi megállapodásokban is érvény szerezzen az emberi jogi megfontolásoknak. Ez jó, de hát ez kevés. Elmondtuk ezt múlt héten Strasbourgban is. Sokkal ambiciózusabbnak kell lennünk ez ügyben. A az emberjogi fejezetekben lefektetett feltételek teljesítése elengedhetetlen ezek nélkül nem tudunk előrelépni. Tehát arra kell garanciákat adni, hogy az emberjogi klauzulákat tartják, illetve kell egy olyan záradék is, amely szerint, ha minimális követelményeket nem teljesíti a másik fél, akkor hatályon kívül helyezzük a kereskedelmi megállapodást, hiszen nem tudunk együtt működni egyébként velük. Milyen konkrét szankciókat fektet le a megállapodás, illetve az úgynevezett felülvizsgálati záradék pontosan hogyan néz neki? Ha már itt tartunk, szeretnék többet tudni arról is, hogy ezek a fejezetek mennyire tükrözik majd a Párizsi megállapodást, illetve az ILO eh, munkaállójogokra vonatkozó ö, eh, egyezményeit, hiszen a kollektív szerződéskötésre vonatkozó 98-as ILO egyezményt nem ratifikálta Mexikó, pedig a frakciónk szerint ez elengedhetetlen. Olyan nemzetközi egyezményekről, megállapodásokról van szó, amelyhez úgy érezzük, hogy Mexikónak is tartania kell magát ahhoz, hogy mi egyenlő partnerként tudjunk kereskedelmet folytatni egymással átláthatóság eh, egy alapvető elvárás. Fontos, hogy a tagállamok véleményt nyilváníthassanak ez ügyben. Utolsó kérdésem tehát ez a megállapodás egy vegyes hatáskörű megállapodás lesz, vagy sem? Heidi Hautala következő hozzászólom. Köszönöm, elnök úr, két kérdésem lenne. Beszéltünk röviden a korrupció ellenes fejezetről. I, I remain skeptical because... Skeptikus vagyok ez ügyben. Úgy tűnik számomra, hogy amit önök javasolnak, fordulok a bizottság képviselője felé, az önkéntes vállalásokon nem nagyon megy túl. Ezért kérdezem, hogy hogyan kívánnak érvényt szerezni, milyen, eh, hogyan kívánnak érvényt szerezni a korrupció ellenes intézkedéseknek ebben a megállapodásban. Következő kérdésem. Nagyon érdekes lenne, hogy a NAFTA tárgyalások hogyan haladnak, illetve hogy van-e valamilyen alapvető különbség a két párhuzamos kereskedelmi tárgyalási folyamat között. Az egyik ugye Amerika, Kanada, Mexikó, és mások között folyik az egyik oldalon, a másik pedig EU és Mexikó eh, megállapodásról folyó tárgyalásokat illetve Ez két párhuzamos folyamat, hogyan függnek ezek össze, ez talán a jövőbeni Amerikával folytatandó kereskedelmi tárgyalásaink szempontjából is érdekes szempont lehet. Köszönjük. Most pedig Caroline Heinz Sanders. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ja, ich finde es auch, dass es wichtig Köszönöm szépen, elnök úr. <clears throat> Nagyon fontos, hogy eh, 15 évvel a megállapodás hatályba lépése után korszerűsítsük, de hát a minőség fontosabb, mint a gyorsaság. Több kérdést tettem fel előzetesen, ezekre szeretnék visszakérdezni. Mi a helyzet a tárgyalási mandátummal? Ezt közzé fogják tenni? Számunkra ez nagyon fontos, hiszen minden jövőbeni eh, megállapodás kapcsán tudni akarjuk, hogy mi eh, szerepel a tárgyalási mandátumban. Lenne még egy kérdésem az ISCS rendszerhez. Ezzel kapcsolatban voltak nehézségek, vagy nagy viták eh, mexikói részről, azután eh, az ICSC rendszerről mit gondol Mexikó volt előrelépés. A korrupciót már említették, Nekem is eh, nyilvánvalóan feltűnt, hogy erről nagyon sok vita zajlik. Mi van, hogyha nem tartja be Mexikó szabályokat? Az önkéntesség az nagyon szép, de itt valószínűleg nem vezet eredményre. És végül még egy utolsó kérdésem lenne. A fenntarthatósági fejezet számunkra, szociáldemokraták számára mindig nagyon fontos. Korábban én voltam a jelentéstevő, azután ez most átkerültem néppárthoz. A szankciós mechanizmussal szankciókkal kapcsolatban megvitattuk azt, hogy szükség van szankciók bevezetésére. A kérdés az, hogy Mexikóval ezt a kérdést hogyan tárgyalták meg. És végül Anne-Marie Minőr. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, az Európai Bizottság nagyon gyorsan próbálja meg lezárni ezeket a megállapodásokat, de közben sok a veszély. Nyolc civil szervezet felhívta erre figyelmet. A fenntarthatósági fejezete kapcsolatos tárgyalások novemberben kezdődtek. A, a kereskedelmi kézikönyv második, kiadá, második kiadását már azonban ex ante kellett volna végig végrehajtani ezt a kézikönyvet, tehát előzőleg. A, arról, hogy hogyan kell a tárgyalásokat folytatni, a kézikönyv negyedik oldala a hatásvizsgálatot emelek ki, minden érintett féllel kapcsolatban, tehát az emberi jogokkal, az környezetvédelemmel foglalkozó szerveteket is be kell vonni e, ezekbe a konzultációkban. Tehát nagyon okunk van arra, hogy mindezt nagyon komolyan megvizsgáljuk, hiszen emberi jogi reputációja Mexikónak nagyon-nagyon rossz. És hallottam is arról, hogy hogy bánik a menekültekkel Mexikó, az Amnesty International tett közé erről egy jelentést. Tehát alaposan szeretnénk ezeket a dolgokat elemezni, de vajon az Európai Bizottság is felveti majd a tárgyások során ezeket a kérdéseket? Azt is szeretném tudni a bizottságtól, hogy ennek a kézikönyvnek mi az státusza, és mi a helyzet. Ez lehet-e ellenőrizni, vagy egyáltalán, hogyha ez egy komoly anyag, akkor hogyan tudjuk elszámoltatni mi Európai Parlament ezzel kapcsolatban az Európai Bizottságot? Köszönöm. Thanks a lot, and perhaps from my side two additional... Köszönöm szépen. Én is szeretném kiegészíteni a kollégák kérdését saját kérdéseimmel. McLaren asszony felvetette a NAFTA kérdését. Tudna nekünk még mondani valamit arról, hogy a NAFTA tárgyalások alakulása hogyan befolyásolja a mi kapcsolatainkat? Különösen, ugye, amit hallottunk a közelmúltban a NAFTA tárgyalásokról, e, abból arra következtethetünk, hogy e, lehet, hogy ezek majd befolyásolják e, Mexikó stratégiáját. Azután itt van az ISDS fejezet, ez a befektető védelmi fejezet. Tudna nekünk áttekintést adni erről a fejezetről, hogy ez hogyan viszonyul a CITA megállapodás hasonló e, fejezetével. Ott volt néhány nagyon jó elem, például az, hogy a partnereknek garantálni kell azt, hogy a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerük szerepet kap, hogyha valamilyen a TSC fejezetet megsértik. Ilyenkor a nemzeti bíróságoknak van-e szerepe, van-e felülvizsgálati záradék. Tehát mi a helyzet ezzel a fejezettel, hogyan viszonyul a mexikói tervezet erről a szitában elfogadotthoz. Köszönöm szépen. Ugye a König asszony, nagyon sok kérdést kaptam. Kezdeném azzal az észrevétellel, ami az elején hangzott el, hogy milyen vannak-e nagy ambícióink ezzel a megállapodással. Természetesen célunk az, hogy ugyanolyan szintű megállapodás szülessen, mint amit közelmúltban megkötöttünk a SETA-val. A NAFTA eh, tárgyalások, ugye Mexikó és az Egyesült Államok között zajlanak, eh, Persze, de említhetném a Vietnámmal vagy a Japánnal kötendő megállapodásokat is, hasonló itt is az ambíciónk. Most rátérnénk konkrét kérdésekre. Közbeszerzés. Említettem a bevezetőmben, hogy a regionális piacokhoz való és elég régóta tárgyalunk a mexikóiakkal. Mexikó soha nem nyitotta meg ezeket a piacokat, tehát a nem szövetségi szintű, hanem az alatti szintű közbeszerzéseket. Itt konzult tálnunk kell Mexikóval, hogy erre mégis teremtsenek lehetőséget. Hosszú tárgyalásokat folytattunk erről miniszteri szinten is, és azt hiszem leszögezhetjük, hogy Mexikó elfogadta azt az elvet, hogy a e, szubfederális szintű regionális közbeszerzéseket is bevonjuk a tárgyalásokba. De azért ez elég bonyolult dolog, hiszen um, itt államok tárgyalnak a megállapodásról. Ez egy olyan fejezet, amit még nem zártunk le. Még mindig magas szintű tárgyalások zajlanak erről. Nyilvánvaló Mexikó keres lehetőségeket, hogy ezt hogyan lehetne megtenni, mielőtt végleg megkötnénk a megállapodást. Ami a nemzetközi bírósági rendszert illeti, Guajardo miniszter és Márcium Massanyer decemberi találkozójáról készült egy jelentés, Guajardo miniszter azt mondta, hogy Mexikó elfogadta azt, hogy együtt dolgozunk e, egy beruházási, bíráskodási rendszeren, egy új modellen, ami eltér attól, amit e, eddig Mexikó használt a két oldalú megállapodásai során. Beszéltünk a multilaterális beruházási bíróságokról is, bár igazából nem ez a cél, hogy ilyen multilaterális beruházási bíráskodás kerüljön bele ebbe a megállapodásba. Elmondhatjuk, hogy Mexikó részéről van érdeklődés ez iránt. Már csak azért is, mert ennek eh, persze vannak gazdasági következményei is, hogyha egy bilaterális rendszerről áttérnénk egy multilaterális rendszerre. De a tárgyalások során most mégis elsősorban a bilaterális beruházási viráskodásra koncentrálunk, tehát az erre vonatkozó rendelkezésekről folynak a tárgyalások. Földrajzi jelzések. Itt valóban van néhány nagyon bonyolult kérdés. Ezek összefüggenek a mezőgazdasági termékek piacra jutásának a kérdésével, és Tudni kell, hogy Mexikó belső jogszabályon dolgozik a földrajzi jelzések kapcsán már évek óta, és nyilvánvalóan a közelmúltbeli kereskedelmi megállapodások alapján tudják, hogy az EU ragaszkodik ahhoz, hogy az összes fontos földrajzi jelzés, ami rajta van az EU listán, oltalmat e kapjon Mexikóban. Itt általában egy tucat ilyenről van szó, folynak viták is néhány jelzésről, Eh, ott van még némi rugalmasság a CETA megállapodáshoz, vagy a Japán eh, meg, a eh, kötöndő megállapodásokhoz hasonlóan. Ha vannak kereskedelmi érdekek, akkor az EU hajlandó különböző megoldásokat megvizsgálni, de nyilvánvalóan erős érvek kellenek, gazdasági és jogi érvek. És ez nem jelentheti azt, hogy ne védjük a saját földrajzi jelzéseinket. Ami a mandátumot illeti, ahogyan valószínűleg tudják, a bizottság kérte azt, hogy tegyék közzé a mandátumot. Nincs újabb hírem erről. A csílei megállapodással kapcsolatos mandátumot már közzétették, és reméljük mi a bizottságnál, hogy hamarosan a mexikai tárgyalásokra vonatkozó eh, mandátumot is közzéteszik. hogy még milyen fontos nyitott kérdések vannak. Már említettem a beruházási bíráskodás rendszerét, és az előzőekben elmondtam, hogy van még néhány piacaitási kérdés agrártermékekkel kapcsolatban, meg kell egyeznünk a vámtarifákról, és ezek a tárgyalások összekapcsolódnak egymásra, persze tulajdonképpen minden összefügg mindennel, hiszen mindenről meg kell állapodnunk. A következő hetekben lesznek még tárgyalások. Mexikó világossá tette, hogy számunkra rendkívül fontosak a piacrealitási kérdések, persze számunkra is, de ugyanígy a földrajzi jelzések kérdése eh, nagyon fontos, és eh, az ICS, valamint a közbeszerzés is, és nem csak ezek, hanem még megemlítettem például a szellemi tulajdonjogokat is, ami szintén nagyon fontos. Ami a TSC fejezetet illeti, a TSC fejezet itt is sok hasonlóságot mutat a SETA-ban, foglaltakkal. Még ellenőrizzük az utolsó forduló során decemberben egy elfogadott szöveget. Ez a szöveg hamarosan elkerül ide a parlament elé. ILO egyezmény. Nyilván ez is nagyon lényeges, végre kell hajtani azt az ILO egyezményt, hogy mind a két fél aláírt, Mexikó is. További erőfeszítéseket teszünk, hogy ezeket az ILO egyezményeket, azokat, amiket még nem ratifikált Mexikó, hogy megtegye ezt. A TSC fejezet végrehajtásáról még zajlanak ugye a tárgyalások itt a parlamentben, és konzultálnak az érintettekkel is, de nem a tárgyalási a tárgyalásokon erről e, már nincs szó. A záradékkal nagyon hasonlítani fog arra, amit a szetában elfogadtunk. Már csak azért is, mert a belső viták még nem zárultak le a szankciók kérdéséről. Még túl korai lenne erről bármit mondani, mielőtt ezek a tárgyalások befejeződtek, hogy ezekről a szövegtárgyalásáról is szó legyen korrupció elleni küzdelem. Itt megint csak nyitott még az, hogy mi lesz a végrehajtási mechanizmus. Mexikó hogyan kívánja ezeket végrehajtani, ezeket a rendelkezéseket. Erről most nem is kívánok szólni. Nyilvánvaló a bizottság eh, minél többet el szeretne érni, hát, de még nem tudom most megmondani, hogy ennek mi lesz a vége. Gender kérdés, nemek közti egyenlőség kérdése, ez kicsit később került eh, be a tárgyalások körébe. Még nem küldtük el az álláspontunkat Mexikónak. Nyilvánvaló nemek közötti egyenlőség tárgya a politikai megállapodásnak. Hát meg kell néznünk, hogyha majd eljutunk a megállapodás megkötéséhez, a végrehajtáshoz, akkor megnézzük, hogy mit tudunk elérni közösen Mexikóval ezzel kapcsolatban. Hát megvan a globális megállapodás, eh, amit ugye amit most korszerűsítünk, aktualizálunk. Vannak olyan kérdések, amelyeket meg lehet vitatni, még akkor is, hogyha a kereskedelmet, illetve a gender kérdés konkrétan nem tartalmazza megállapodást, de azért politikai szinten, a politikai végrehajtási mechanizmus kapcsán erről lehet tárgyalni, amikor hatályba lép a megállapodás. Párizsi megállapodás, kaptunk javaslatot, erről, erre vonatkozóan például Franciaországtól, de elég későn, amikor már az egész TSC fejezetet tulajdonképpen lezártuk, és jelenleg nem akarjuk ezt újra nyitni, mert már nagyon közel vagyunk a, ennek a lezárásához. Hogyha ez a következő néhány hónapban nem sikerül, akkor hát ez majd ezt felülvizsgáljuk. De amikor ha már egyszer lezártunk egy fejezetet, akkor utána nagyon bonyolult újra kezdeni az eszmecseréket, a vitákat, anélkül, hogy ne teremtenénk ezzel új akadályokat a tárgyalások lezárása elé. Ami az SIA-t illeti. A bizottság készített egy hatásvizsgálatot, ez kötelező is, hogy megtegyük. Tehát az SIA, e, a fenntarthatósági eh, hatásvizsgálat eh, kulcsfontosság, amikor a tárgyalások kezdődnek. Ez egy nagyon összetett eljárás, a fenntarthatósági hatásvizsgálat. Felvettük a kapcsolatot a partnerekkel, hogy készítsenek egy jelentést, ez elég hosszú. És az egyik kihívás a tárgyalások során az, hogy szeretnénk, hogyha nagyon gyorsan haladnának a tárgyalások, de nagyjából így másfél éven belül szeretnénk befejezni. És az SAE határidők, bár nagyon gyorsan próbáltunk dolgozni, azért ez nem teljesen teszi lehetővé az ilyen nagyon gyors tárgyalásokat. És a fenntarthatósági hatásvizsgálat kapcsán különösen foglalkozunk azokkal a jelentésekkel, amelyeket eh, amelyek már kijöttek, bár ugye a végső jelentés még nem született meg. A civil társadalommal is tárgyalunk az SAE kereteiről és remélhetőleg lesz még egy vita, még februárban a következő jelentésről. Ez még mindig nem a végleges jelentés lesz, de reméljük, hogy ez majd a nyárig el fog készülni. Elég eh, rossz dolog, hogy nem tudtuk ezt még elkészíteni korábban, vagy véglegesíteni, de hát nem tudtunk még végig menni az összes követelményen a fenntarthatósági hatásvizsgálat kapcsán, és ezért nem tudott még elkészülni a záró jelentés. De a tárgyalások során azért ezeket a szempontokat is már figyelembe vesszük. maga a töké. Köszönöm előadónknak adom vissza a szót, szeretné lezárni a vitát. Szimúj bevemente, tényleg csak röviden, elnök úr, annyit hadd mondjak, hogy köszönöm minden kollégának, hogy részt vettek ebben a vitában, köszönöm az érdeklődésüket, a fontos megjegyzésüket, mind-mind megpróbáljuk majd figyelembe venni. Az új kereskedelmi, új típusú kereskedelmi megállapodások terén nagyon gyorsan történnek a dolgok, a TSD fejezet, illetve a különböző befektető védelmi intézkedések mind-mind bonyolultak, ugyanakkor megvan a maguk célja. Fontosnak tartom azt is, hogy megfelelő szankciókat építsünk be ezekbe a megállapodásokba. Meg kell találnunk ennek persze a konkrét módját, de erre fel kell készülnünk, hogy legyen készálláspontunk, amikor maga a a tárgyalásokban valóban ideig jutunk. A korrupciónak gátat kell vetni, valahogy fel kell ez ellen lépni, hogyha nem így lesz, akkor nagyon nehéz lesz az ödegre vergődni kereskedelmi megállapodások ügyében, az emberi jogokról nem is beszélve. Ami a multilaterális, többoldalú befektetői rendszert illeti, ezügyben nem tudunk megállapodást aláírni azokkal az országokkal, akik egész egyszerűen nem elkötelezett hívei ennek a modellnek, akik nem kívánják a több oldalú konfliktuskezelési rendszert magukévá tenni. De hát próbálunk majd egy tárgyalási mandátumot valahogy mindenképpen kialkudni. Alapvetően mégiscsak az Európai Parlament az, amely intézmény minden európai polgár érdekeit védi. Elnök, köszönjük a 13-as pontot, ezzel lezártnak tekintjük, és tovább lépünk a következő témára, ahol kicsit lassabban folynak a tárgyalások, Kereskedemi megállapodás Indiával, ahol bizony 2007-ben, ha jól emlékszem, indultak a tárgyalások azt hiszem diplomatikusan fogalmazok, azt mondom, hogy folyamatban lévő ügyről van szó. Itt is a fő tárgyaló Helena König asszony és szeretném a Kumár asszonyt is üdvözölni, aki az India nagykövete az Európai Unióhoz delegált nagykövete. Az állandó előadónk ezügyben pedig Campbell Bannerman elsőként, tehát megint csak König igazgató asszony nyitja a hozzászólók sorát. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon örülök, hogy Kumár nagykövet asszony ő excellenciája jelenlétében beszélhetünk erről a témáról. Szerintem ez kiváló alkalom arra, hogy felmérjük, hogy hol is tartanak a tárgyalások, illetve hogy hol tartunk abban az ügyben, hogy újra kezdődjenek a tárgyalások. A nagy, az elnök úr már rámutatott, hogy a formális tárgyalási fordulóra nem került sor 2013 óta, ugyanakkor informálisan egyeztettünk arról, hogy új életet leheljünk a tárgyalási folyamatba. Aktuális kérdés ez, mert egy 14. EU-India csúcsra tavaly októberben Delhi-ben eh, került sor, és bizony ezen az EU-India csúcson eh, felmerült legmagasabb politikai szinten annak a gondolata, hogy újra kezdődjenek a tárgyalások. hogy mennyire fontos eh, az, hogy formalizáljuk a kereskedelmi kapcsolatokat az Európai Unió és India között. Azt hiszem, hogy egyik fél sem vitatja ennek a fontosságát. Szabadkereskedelmi megállapodásról beszélünk, ez az egyik része vagy összetevője ennek a folyamatnak. 2013 óta természetesen a két oldalú egyeztetéseket több kérdésben folytattuk. Munkacsoportok formájában folyamatosan egyeztettünk, azt hiszem, hogy ez hasznosnak mondható, tehát nem arról van szó, hogy egyáltalán nem lenne kapcsolat a két fél között. Az októberi csúcsot követően az a döntés született, hogy a két főtárgyaló And, uh, Miss Anita Pravin would meet. Uh, én vagyok ugye az Európai Unió részéről a főtárgyalat, hát újra találkoznánk. Novemberben Delhiben um, le is ültünk egyeztetni, átrágtuk magunkat egy-két olyan fejezeten, amelyek ügyében fontos politikai fejlemények történtek. Mexikó ügyében is említettem, hogy nagyon sok változás következett be az elmúlt években az Európai Unió oldalán. Nyilván erről van szó. India ügyében is. Az Unió oldalán történt változásokat tükröznie kell a, a tárgyalási folyamatnak is, hiszen még egyszer mondom, rengeteg minden változott 2013 óta, az EU nem egy statikus dolog. SPS, TBT, kormányzati beszerzések, földrajzi eredet megjelölések, illetve TSD témákat érintettük. A vélemény különbségek ügyében most már tisztán tisztában látunk, azt hiszem, hogy reálisan felmértük, hogy mi az, amit lehetségeség megvalósítható technikai, azaz szakértői szinten tovább vizsgáljuk a, ezeket a legfontosabb fejezeteket az indiai és az európai oldalon lévő szaktárgyalók valahogy a második negyedév elején fognak leülni, remélhetően új lendületet adva a tárgyalásoknak. Persze ehhez fontos tudni, hogy mire számíthatunk akkor, hogyha valóban újra kezdődnek a tárgyalások. Évek óta napirenden szerepel a védelmi része ennek a megállapodásnak, az FTA, tehát szabadkereskedelmi megállapodásról folyó tárgyalások szerves talán egyik legfontosabb része ez. Nyilván a tisztelt képviselők jól emlékeznek arra, hogy India 2005 végén elfogadta az új BIT modellt, és a bilaterális BIT-k véget ezeknek véget vetett, ezeket lezárta a tagállamokat erről, az érintett tagállamokat erről tájékoztatta. A szabadkereskedelmi megállapodásban egy új befektetővédelmi bíróságra vonatkozó modellt is bevezetni tervezünk. Uh, there are some uh, similarities. Uh... Persze vannak hasonlóságok a indiai modell BIT és az új uh, eh, ICS modell között, főként az átláthatóság és a fellebezési uh, procedúrák tekintetében, főként multilaterális szinten, ugyanakkor vannak különbségek is például az adóügyi carving out modell, a nemzeti jogorvoslati lehetőségek, illetve e, a preferenciális elbánásmód, illetve a kedvezményezett e, e, tagállami státusz tekintetében. Tehát vannak különbségek, vizsgáljuk, hogy mik okozhatják a legkomolyabb nehézséget a tárgyalások során. Április, valószínűleg április elején ülünk le újra a tárgyaló asztalhoz informális szinten, és a következő EU-India csúcsra, amelynek egyébként még nincs meg a dátuma, valószínűleg már tisztában látunk, amikor ősszel itt Brüsszelben kerül majd erre sor, ennyit tudok elmondani. Köszönöm szépen. Nagykövetasszony parancsoljon őné a szó. Thank you, Mr. Chairman. Uh, very good morning. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok. Üdvözlöm a képviselőket is. Örülök, hogy lehetőséget kapok arra, hogy megosszam önökkel az én információmat. Köszönöm a főtárgyalónak, hogy ilyen világos helyzetképet mutatott be a tárgyalásokról. A 14. csúcson egy közös közlemény született. Ez világossá tette, hogy mindkét vezető elkötelezett abban, hogy újra kezdődjenek a tárgyalások egy átfogó, kölcsönös, előnyökön nyugvó kereskedelmi megállapodás aláírásában Természetesen India amellett van, hogy megkezdjük a tárgyalásokat, és mi úgy értettük, és úgy gondoljuk, mielőtt megkezdődnének a tárgyalások, világossá kell tenni, hogy körülményeknek kell teljesülniük arra, hogy folytatódjanak a tárgyalások mint már említette az EU főtárgyalója is, meglehetősen jól haladtunk a tárgyalásokon novemberben, időközben a DBC-kre is sor került, és 13 különböző területen haladtak a tárgyalások, és egyelőre betartják a menetrendet is és az EU főtárgyalójának javaslata az, hogy április elején találkozzunk újra, vagy találkozzanak újra. Hangsúlyozni szeretném, hogy India elkötelezett amellett, hogy folytassuk a szabadkereskedelmi tárgyalásokat, és gyorsan lezárjuk a lehetőségei keretei között ezeket a tárgyalásokat. Elnök úr, de Delhiben jártam januárban, és miután találkoztam az ottani hatóságokkal, minden okom megvan a, arra, hogy bízhassak abban, hogy idén nagy lépéseket tegyünk a tárgyalások újrakezdése felé. Szeretném világossá tenni, hogyha India egy kabinet döntés után, miszerint a meglévő befektetési tárgyalásainkat több mint 80 országgal kifuttatnánk. Emiatt aztán vannak nehézségek az jelenlegi szöveggel. Mindenkinek küldtünk egy modellszöveget valamennyi partnerünknek, ahogyan ezt szeretnénk alakítani és külön tagállamokkal is tárgyalunk. Az EU rendszere persze az, hogy az EU folytatja ezeket a tárgyalásokat, és ez egy egységes dolog volt, nem csak az EU tagállamok felé irányult ez. Szeretnénk világossá tenni, hogy a szerződések kifuttatása pontosabban a befektetésvédelmi előírások kifutatása nem jelenti azt, hogy ne védenénk a befektetőket, itt szeretnék mi is további 15-20 évre, és ez, azt jel, ez egy világos, ezzel szerettük volna világosra tenni az álláspontokat. Készek vagyunk arra, mint mondtam, hogy tárgyaljunk ilyen megállapodásokról, de a Lisszaboni szerzés az EU szabályzata szerint ez az Európai Bizottságnak a döntése meg kell érteni, hogy India egy fejlődő ország, számos olyan ágazatunk van, amely igencsak fejlett, viszont vannak olyan ágazataink, ahol igencsak lemaradtunk. Számos területen liberálisak lehetünk, meg nyithatjuk a piacunkat más területeken, viszont a munkahely védelem érdekében óvatosaknak kell lenniük és tudjuk azt is, hogy az EU ezeket a tényeket elismeri, de a miniszterelnökünk elkötelezett abban, hogy az EU-val együtt kell működnünk, hogy egy kereskedelmi és beruházási szerződést tudjunk kötni, amely mindkét fél javára szolgál. India egyébként a politikáját az elmúlt években számos területen megváltoztatta, a megközelítésünk is más az utóbbi időben, és határozottak vagyunk abban, hogy működtetni tudjuk a szerződéseket. Az EU-India közötti kereskedelem jelentősen nőtt, a beruházások is növekedtek, és a zászlós hagyó kezdeményezésekben is szeretnénk, rész, szeretnénk bevonni az EU-t, a digitális India, stb. És a beruházási bank is, az Európai Beruházási Bank is irodát nyitott Deliben, ennek örülünk, és látjuk, hogy a piacon is ott vannak, nagy programokkal, kezdeményezésekkel, és el kell, hogy mondjam, egy beruházás könnyítő mechanizmust alakítottunk ki az EU számára Indiában a legjobb gyakorlatokat, az innovatív technológiákat üdvözlendőnek tartjuk, és India egy átdolgozott iparpolitikát alkot majd, egy adatvédelmi törvényt is szeretnénk, például az adatok jogszerű felhasználással kapcsolatban, és ez jobban összhangban van az EU politikákkal, mint más esetekben. Világos a logika, mi szerint EU-nak és Indiának intenzíven kell tárgyalni az elkövetkező hónapokban. Mi mindent el fogunk követni India részéről azért, hogy megkönnyítsük és támogassuk a főtárgyalók munkáját mindkét oldalon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Campbell Bannerman. Köszönöm szépen. Nagykövet asszony, körigasszony, örülök annak, hogy eljöttek a mai napon. Igyekeztem egy monitoring csoportot összeállítani, de nem sok mindent kellett monitorozni az elmúlt időszakban. Úgy tűnik, hogy vannak pozitív jelek, amikről hallottunk, haladásról, inkább technikai jellegű találkozókról van szó, szakértői találkozókról, amit üdvözlendőnek tartak de a haladás hiánya némileg csalódottá tesz bennünket, és ahogy hallottuk, egy öt éve helyben járunk a tárgyalásokkal, amiről beszélünk, az egy olyan piac, ami 1,2 milliárd embert érint, 7%-kal növekszik évente, hatalmas potenciál, jól képzett emberek, jól szakértők, szakemberek, tehát sok közös vonásunk van luxus területeken 150%-os tarifákkal, itt Tata gyár, Tata kezében van, a Tata cég kezében van Jaguar, és ez viszki gyártással is foglalkozik, ez egy hagyományos dolog az indiák számára. De amiről itt beszélünk, az nem csak egy-egy ágazatokat érint, nem emiatt akadtunk el, hanem úgy általában úgy tűnik nekünk, hogy nem nagyon biztosítják a piaci hozzáférést a szolgáltatásokon, a közbeszerzéseken, vagy a mezőgazdaságban vannak nehézségek. Meggyőződésem, hogy újra kéne indítani ezt a dílt, egy rebootingra lenne szükség a lehető leggyorsabban azt is gondolom vannak abszolút fontos kérdések azzal kapcsolatban, hogyan haladjunk a Buenos Airesben a WTO keretei között is lehetne lehetőség. Elnök úr ön is ott volt, látta, és úgy általában a kereskedelemmel kapcsolatban új megközelítés lenne szükség, és szerintem eh, meg kéne nézni, miért húzódik el ez a dolog annyira, mi a tényleges oka. Tényleg a szabadkereskedelem híve valóban India, ez is egy kérdés. A szabadkereskedelem mint szó is problémás már egyes ágazatokban ebben az összefüggésben. Tehát egy ribótra, egy újraindításra van szükség még hozzá gyorsan Üdvözöltem, amit a nagykövet asszony mondott a pozitív aspektusokról. Két kérdésem van, ha felteltek. Az első, hogy egy kereskedelmi és beruházási megállapodásról beszélnek, miután Szingapur ügyében megszületett a választott bírósági ítélet. Most készek vagyunk arra felülvizsgálni ezt, hogy egyáltalán bekerüljön a beruházás ebbe a megállapodásba, felgyorsítsuk-e ezt a kérdést, mint mondjuk Új-Zéland esetében, vagy pedig folytatjuk -e azt, hogy beépítjük a beruházást a megállapodásba, az ítélet még nem született meg, talán érdemes lenne megvárni. A második kérdésem, hogy hogyan tudjuk ezt az egészet beindítani? Mi az, ami akadályozza a dolgot? Van itt egy alapvető dolog a szabadkereskedelem kérdésében, ami akadályoz bennünket a haladásban, vagy inkább megoldható kérdésről van szó, és ténylegesen el tudjuk indítani az egész ügyet újra. Ennyi részemről. Köszönöm szépen valamennyien így látjuk, úgy gondolom, mondja az elnök. Jó néhányan kívánok hozzászólni, ezért csak egy perc jut mindenkinek. Karolin, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a prezentációt, az áttekintést, hogy is állunk. Üdvözlöm eh, a főtárgyalót és Kumar nagykövet asszonyt. Érdekes persze most itt arról beszélni, hogy mi minden tervezünk a tárgyalások során ugye azt kell látni, hogy mi a helyzet a mandátummal közzé teszik a tárgyalási mandátumot, mert ez a transzparencia érdekében fontos lenne, aztán a befektetővédelem itt eh, van ez az új modellje a BIT-nak, az Európai Bizottság mit gondol erről az új modellről, és felhívják a figyelmet arra, hogy a nemzeti szinten kell először a fórumokat végigjárni, mielőtt el tudunk menni a nemzetközi szintre az ISTS-hez, aztán a fenntarthatósági fejezetre is rákérdeznék, ami fontos. India a fenntarthatósági fejezetről nem tárgyal pillanatnyilag, de fenntarthatósági fejezethez csatlakozna, ha nem lennének túl erősek abban a rendelkezések. Tehát az Európai Bizottság milyen tartalmakat irányozna elő ebben az esetben. Ez egy fontos dolog itt. Szabad feltételekre a ratifikáció, tehát milyen előfeltételek vannak itt, hogy tovább tudjunk tárgyalni. Kudelíve. Köszönöm szépen. Fjellner úr megbetegedett, többé-kevésbé szinte mindenki beteg itt, azt gondolom. És Üdvözlöm a nagykövet asszonyt, az Európai Bizottságot is, olyan részletesen számolnak be. Világos számunkra, hogy a nyomatéka a tárgyalásoknak valahogy megszűnt, nem haladunk rendesen, ami hát persze nem jó dolog, hiszen India a világ legnagyobb demokráciája, amennyire én tudom. Ezért mindent el kell követnünk, de Indiának is mindent el kell követnie, hogy ez a momentum, ez a nyomaték újra meglegyen. Ebben azt hiszem egyet tudunk érteni. Most konkrétan kérdeznék rá a befektetésvédelemre. Ez foglalkoztat bennünket effektíve. Lisszabon értelmében az EU rendelkezik hatáskörrel, de van egy olyan irányelv is, amit még az előző parlament fogadott el, amely azt tartalmazza, hogy a bilaterális megállapodások életben maradhatnak. Tehát el kell, hogy mondjam, hogyha fel akarunk gyorsítani valamit, vagy nyomatékot akarunk kölcsönni a dolognak, akkor ez kontraproduktív, mert azt mondjuk, hogy ami évtizedeken keresztül működött, azt megszüntessük Nyilvánvaló rátérünk az új rendszerre, de az új rendszer még nem él, és mi most élünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen minő. A GUE nevében minő. Majd meggondolom. Elnök úr, sokáig álltak a tárgyalások Indiával, 2007-ben kezdődtek, azután leálltak a tárgyalások, ezt Ázsiában másod is nagyon kritikusan vizsgálják. EU az EU-nak India az egyik legfontosabb kereskedelmi partnere. Most India számára az EU-ba irányuló kereskedelmi forgalom csökken, és Kína egyre fontosabbá válik. Geopolitikai következménye is vannak a kialakult helyzetnek. Több kérdést is intéznék a bizottsághoz. Mit ígért eh, az EU Indiának, eh, hogy újra visszatérjen az eh, asztalhoz? Tudjuk, hogy a vízum liberalizációról szó van. A bizottság tervezi azt, hogy felajánlja Indiának a vízum liberalizációt? Indiáról tudjuk, hogy a növény és állategészségügyi, valamint a címkézési szabályainkat akkor el kell, hogy fogadják. Ezekről a követelményekről a kereskedelmi szervezet szerződések kapcsán volt szó, az élelmiszerbiztonság is fontos kérdés. Azután itt van ugye az Amazonnal és a kapcsolatos nagy cégek ügye. Itt a kereskedelmi megállapodásokban a szolgáltatásokkal kapcsolatos, mint a TISA kapcsán felmerült kérdéseket, hogyan kívánják rendezni? Készen áll a bizottság arra, hogy ezeket a kérdéseket is felkarolja, tehát hogy először a nemzeti szabályzási lehetőségeket vizsgálják felül zöldek, Buchner úr. A bizottság készen áll-e arra, hogy egy olyan megállapodást kössön, amelyben amely valóban egy nagyon robusztus kereskedelmi és fejlesztési fejezettel rendelkezik. Az előbb is említettük már ezt, ugye robusztus itt azt jelenteni, hogy lehetségesek a szankciók, hogyha nehézségek merülnek fel. A második kérdésem, mi a helyzet a generikus gyógyszerekkel kapcsolatban? Itt jelentős problémák merültek fel, hogyan kívánja ezeket megoldani a bizottság. És végül Heidi Hautala, csak nagyon gyorsan. Tusk elnök, Juncker elnök és Mogherini főképviselő is kihangsúlyozták, hogy a diszkrimináció tilalma mennyire fontos Indiával kapcsolatban. Miután a nagykövet úr is jelen van, kérdezném, hogy mi is a helyzet azzal, hogy a nagyon súlyos diszkriminációt alkalmaznak Indiában a, egy kaszt ellen, akiket teljesen megfosztanak minden joguktól, és semmilyen kereskedelmi, semmilyen más jogokkal nem rendelkeznek. Köszönöm. A nagykövet a címzetje ennek a kérdések. A nagykövet asszony, kérem, hogy válaszoljon. Nagyon egyszerű erre a válasz nem csak, hogy a régi hagyományaink léteznek, hanem az alkotmányunk is, illetve a szövetségi államok különböző jogszabályai léteznek. Ez nagyon átfogóan szabályoztuk a központi kormány, illetve a szövetségi államok szintjén eh, azt, hogy minden diszkrimináció tilos, kaszt, eh, vagy eh, vallás, felekezeti hivatartozás nem, társadalmi nem alapján egy teljes mechanizmus létezik, hogy jogilag is tudjuk kezelni az esetleg fellépő jogsértéseket. Létezik egy valóban független igazságszolgáltatás, bíróságok, ezért úgy érezzük, hogy megvannak a megfelelő mechanizmusok, amelyekkel ezeket a kérdéseket kezelni tudjuk. Ez egy belső problémánk. Egyen augusztusban az Európai Parlament is elismerte ezt egy állásfoglalásában, amelyet szeptember 13-án fogadtak el. És soha nem tagadtam azt, hogy minden egyes nap vannak ilyen incidensek, de hát ugye 29 szövetségi államunk van, különböző vallások, különböző hagyományok léteznek. Mi holisztikusan és nagyon is konkrétan próbálunk fellépni. Értjük az önök aggájait, és köszönjük a tisztelt képviselőnek, hogy ezt felvetette. Köszönöm, nagykövet asszony. Kőnig asszony 5 percben kérem, hogy válaszoljon. Hát arról vagyok ismert, hogy nagyon gyorsan beszélek, remélem, hogy a tolmácsok azért tudnak követni. Egy megjegyzést szeretnék előre bocsátani. A nagykövet asszony is említette a tárgyalások során, hogy ilyen tapogatózó tárgyalásokat már tartottunk. És itt mindenek előtt arra törekszünk, hogy bármit is, amit majd leteszünk az asztalra még az idei év során, tárgyalási csomagban. Ugye mindenki, aki döntést hoz, az tisztában van azzal, hogy mik az elvárások, és mik a korlátok, a valódi vörös vonalak, a red line-ok -ok, mind a két oldalon. Ez az előfeltétele annak, hogy elkezdjük, és azután be is zárassuk majd a tárgyalásokat. Ami most ezt akadályozza, az az, hogy mind a két fél túl nagy elvárásokkal rendelkezik. És korábban nagyon kevés vita volt az esetleges rugalmasságokról, a mozgásterekről, pedig vannak ilyenek. Az előző 2013-ban felfüggesztett tárgyalások kapcsán is megtanultuk, hogy szükséges az ilyen rugalmasság. Meg kell vizsgálnunk, hogy ezzel kapcsolatban most hol is tartunk. Beruházások. A prezentációban is elmondtam, India nagyon is arra törekszik, hogy szabadkereskedelmi megállapodások is segítsék a beruházásokat. Ez a politika továbbra is fennáll mi a beruházás védelmi javaslat lényege mellett mindenképpen kitartunk. Létezik egy új modell Indiában is a beruházás védelem kapcsán. Azt hiszem, még túl korai lenne megmondani, hogy majd mi lesz a befutó. Most arra koncentrálunk, hogy mit is szeretnénk elérni mind a két oldalon, és hogy a két fél valahol találkozzon ami a helyi jogorvoslati lehetőségeket illeti. Ami nagyon fontos a beruházók számára, az az, hogy ilyen lehetőség legyen. Nem csak Indiával kapcsolatban lehet ezt elmondani, de hogyha egy nemzeti rendszerben túl sokáig tart a problémák megoldása e, jogi úton, hát ez is egy problematikus kérdés, amiről beszélnünk kell hiszen arra is kell lehetőséget teremteni, hogyha vitarendezésre van szükség a beruházások kapcsán, akkor ezeket a vitákat meg lehessen oldani. Ami a mandátumot illeti, nyilvánvaló, hogy erről nem tudok itt mondani, a tanács kell, hogy közé tegye a mandátumot. A bizottság teljesen egyértelműen fogalmazott, és szeretnénk közé tenni mindenképpen a tárgyalási felhatalmazást. Ez egy a közelmúltban azt hiszem, hogy egy kapcsolatban egy pozitív határozatot tettek közé. A TSMD, tehát a kereskedelem és fenntartható fejlesztési fejezet kapcsán egy nagyon összetett e, kérdés, nagyon ambiciózusak e, vagyunk e, a TSSZ fejezettel kapcsolatban. Az indiaiak hagyományosan ilyet nem vesznek fel a szabadkereskedelmi megállapodásokba. Nagyon sok megjegyzést, kommentárt tettek ezzel kapcsolatban. Ugyanúgy, mint bármilyen más kereskedelmi partnerrel kapcsolatban, mi, mi Indiával kapcsán is így gondoljuk, hogy a kereskedelem és fenntartható fejlődés fejezet nagyon fontos. Még nem tartunk ott, hogy dönthetnénk arról, hogy szankciós lehetőséget felvegyünk ebbe, vagy sem Mexikó kapcsán és szó volt a szankciókról. Különböző érintettekkel az EU belül egyeztettünk már, és bármilyen döntés is születik majd erről, remélhetőleg a túl, nem túl távol évőben, akkor megfelelően járunk el. A tárgyalások kapcsán ugye vannak azért új elemek is. A kereskedelem és fenntartható fejlődés az egyik ilyen új elem, amivel szeretnénk eh, előre jutni, és természetesen a rugalmasság a VTO kapcsán eh, gyógyszerek vonatkozásában szintén egy lényeges elem. Mi ezt nagyon következetesen képviseltük, és nem fogunk visszalépni. a generikus gyógyszerek nem csak India, hanem általában is a fejlődő országok számára egy nagyon fontos kérdés. Élelmiszer standardokat nem fogjuk csökkenteni, ami a szolgáltatásokat illeti itt a hagyományos szolgáltatásokkal kapcsolatos politikánkat követjük Indiával kapcsolatban is. Elnök, köszönöm szépen. Königasszony után David Campbell Benemen urat kérdezem, hogy kíván-e még valamit mondani. Örülnék, hogyha lenne egy Campbell jelentés is ezzel kapcsolatban Elnök, köszönöm. Akkor rátérünk a szavazásra. 15. pont, és először is teszteljük le a berendezéseket, hogy mindenki tudja ellenőrizni, hogy ellenőrizni, hogy meg eh, rendben van-e a szavazókártyája, elrendelem tehát a próbaszavazást. Lezártam a szavazást. Rendben van, minden működik, akkor átérhetünk az első szavazásra, amelynek tárgya a triológus eredménye az anti-dumping modernizációs csomaggal kapcsolatban. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk nagy többséggel. Gratulálok az előadónak, Fjellner úrnak. A következő pont, 16. pont, egy vélemény az Európai Unió saját forrásairól, Van den az előadó, egyes kompromisszum. Ki van mellette? Ellene? tartózkodás, elfogadtuk. Egyes módosító mellette, elnézést, egy hiba, hiba volt, tehát a kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as módosító mellette ellene. Még egyszer, ismételjük meg. Mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenkilences módosító arról nem kell szavaznunk. 27-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, Azt hiszem elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük. Tehát a hetes kompromisszumról megnyitottam a szavazást. Lezártam, egyértelműen elutasítottuk. Ezeket a módosítókat visszavonták, akkor következik a nyolcas kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös módosító. Akkor legközelebb próbálják meg korrektül számozni ezeket a módosítókat, tehát erről nem kell szavaznunk, hanem következik a záró szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. rossz volt a számozás. Tehát végső szavazás, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Gratulálok Van de Kamp úrnak. 17. pont ajánlás az EU ajánlások az EU-Azerbajdzsán átfogó megállapodásról. Csak Takula úr módosítóiról kell szavaznunk, és a javaslat az, hogy blokkban szavazzuk, ezt senki nem kifonásolta, tehát ki támogatja az 1-19. terjedő módosítókat ellene tartózkodok, elfogadtuk, és elektronikusan szavazunk. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Nagyon nagy többséggel fogadtuk el. Köszönöm szépen. Ez volt a délelőtti rövid szavazás. So, if you would like to leave the room. Aki szeretne, távol, aki szeretne távozni, azt kérem tegye ezt csendben. Wir kommen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Következő pont. Miről is szól ez?

So, dann kommen wir zu Punkt 8. Ezzel a 18. és a 19. napi rendi pont következik. A VTO-ról van szó Ez úttal, kedves kollégák. Egyrészt a jelentés beszámoló kérdése a parlamenti konferenciáról, illetőleg a Buenos Aires-i VTO konferencia a téma és hát általában hogyan is tovább. Valamennyien tudjuk időközben, hogy a konferencia eredménye Buenos Airesben mindenképpen csalódást jelentett, és komolyan megkérdőjelezte a WTO működési módját. Az Európai Parlament delegáció 14 tagból állt, és részt vett az éves közgyűlésen, a parlamenti konferencia éves közgyűlésen, de aztán ez később a 11. WTO miniszteri konferencián is részt vett, és hát persze egy sor bilaterális találkozó is volt miniszterkel, Szeko miniszter a Japánból, az ausztrál miniszter, Flori miniszter Argentinából, Argentinából, hát ez ilyen értelemben sokat ígérő tárgyalásokat folytattunk, de azért kollégák, azt látni kell, hogy a parlamenti konferencia, hogy a steering committee, az irányító bizottság hosszasan tárgyalt egy dokumentumról, a parlamenti konferencia lezárásaképpen született volna ez meg, és hát el kell, hogy mondjam, hogy olyan dokumentum született, amilyen, amiben ugye érdemi rész nem igen van, mert nem tudtuk a 60 jelenlévő parlament képviselőivel konstruktív módon haladó kompromisszumot kialakítani előrevívő egy országról van szó, amiről ma délelőtt is beszéltünk, India volt az konkrétan, ahol számos területen a nemzetközi kereskedelem politikában egyszerűen blokkolnak. Gyakorlatilag az indiai képviselők részéről egyetlen érdek mutatkozott, mi szerint az élelmiszer tárolás és biztonság témája az kellő módon kerüljön megtárgyalásra. Ez végül is oda vezetett, hogy számos más területen gyakorlatilag érdemi eredményeket nem lehetett elérni. Ilyen értelemben tehát végig kell gondolnunk azt, hogy a parlamenti konferenciával mit kezdjünk a jövőben. Számomra sok értelme annak nincs, hogy sok-sok parlamenti képviselő sok-sok országból két napra összejön, és utána megszületik egy olyan dokumentum, amely semmit mondó, és amit aztán nem is ismer senki ezek után. A 11. miniszteri konferencia idején néhányat megkérdeztünk a jelenlévők közül, hogy olvasták ezt a dokumentumot a parlamenti konferenciától. Hát a válasz az volt, hogy nem. Ennek így értelme nincsen úgy gondolom, hogy a parlamenti dimenziót erősítenünk kell, hiszen parlamenti képviselők vagyunk valójában, így minőségünkben szeretnénk a VTO-t előrelendíteni. De hát, ha a helyzet olyan, hogy nem lehet sikert, látható sikert elérni, akkor nincs értelme ennek így. A, az irányító bizottság korábban eh, itt erről vitát folytattunk, amelyik a VT-val foglalkozik, és egy reform dokumentumot fogunk kidolgozni olyan irányú javaslatokkal, amelyek értelmében ezt a parlamenti konferenciát megreformáljuk. Most Strasbourgban februárban erről még tárgyalunk majd, és utána kiosztjuk a bizottságban, a szakbizottságban, és utána a többi parlamentben ülő barátunk, barátainknak is elküldjük és a már, egy márciusi találkozón végül is tárgyalni tudunk majd. Egyszerűen azért, hogy ez a parlamenti konferencia valami észszerű dologgal tudjon foglalkozni, és eredményt tudjon elérni. A második pont az MCI-11, tehát az miniszteri konferencia 11. ülése. Ott semmiféle kötelező jellegű záró dokumentum nem született meg. Hát a remények az elején is korlátozottak voltak, azzal kapcsolatban mit lehet elérni, hát szóba került a szubvenciók tilalma a halászatban. Elérhető cél lehetne ez egy fenntartható halászat érdekében. Voltak szolgáltatási területek, amiket megbeszéltük, az e-commerce, az e-kereskedelem is szóba került, mindenről vitát folytattunk, de eredmény nem született. Még arról sem, hogy hogyan haladjunk ott jövőben, konkrét lépésekről nem tárgyaltunk. Most adott esetben elképzelhető, hogy bilaterális megállapodások születnek majd az elkereskedelemről, vagy más ügyekről ahol aztán egy-egy ország összeállt és csoportot alkot és meg kell tudnak állapodni, de hát ez nyilvánvalóan nem egy multilaterális megközelítés. Ilyen értelemben tehát szerintem igencsak intenzíven kell a WTO jövőjéről beszélnünk. Felvetődik itt a kérdés, megint egyszer, hogyha két évig készültünk rá, mondjuk három ezer ember, vagy még többen is voltak, tehát egy hetet Buenos Airesben töltött ennyi ember, vagy még tovább. Hát, és ha az eredmény mm, nem érdemleges, akkor tényleg fel kell a kérdés, hogy mennyire hatékony egy ilyen rendszer. És itt Európai Parlamentként van feladatunk, meggyőződésem, hogy beindítsuk ezt a motort, és meg kell néznünk konkrétan, hogy hogyan tudunk haladni. Szerintem ez egy olyan prioritás, amelyet a parlamentünknek kezelnie kell még idén, hogy a rendszer fennmaradhasson, mert úgy gondolom, hogy a szabály alapú kereskedelmi rendszer az exportorientált európai gazdaság számára rendkívül fontos, az EU gazdaságról beszélek, ez lett volna részemről a bevezető. Itt most a delegáció többi tagja kap szót, amennyiben kéri. Végigveszem, meg Kénisz asszony nincs itt, Rübik úr, Winkler úr sincs itt. Imma. Köszönöm szépen, elnök úr! perfekta, konkréta. Azt hiszem, hogy a bevezetése tökéletes volt. Valóban ap- aprólékos, részletes bevezetés volt ez, amely megadja az alaphangulatát ennek a témának. Valóban még kell gondolnunk, hogy hogyan szeretnénk, hogy működjön a VTO, illetve hogy a parlamenti konferencia ezen belül hogyan működjön, illetve milyen reformokra lenne szükség ez ügyben rettenetes eredménnyel zárult a legutóbbi csúcs, ahogy azt ön is elmondta. Az világos, hogy valahogy javítani kell a menetén. Először tudnunk kell, hogy mit akarunk elérni, és ehhez kell igazítani a reformokat, a majdani változásokat. hogy ez a záró dokumentum mennyire érdektelen volt, mennyire semmit mondó volt, ez elképesztő. A civil társadalommal, a civil szervezetekkel, a különböző gazdasági, társadalmi szereplőkkel sokkal szorosabb együttműködésre van szükség, hogy valóban úgy érezzék, hogy ez a parlamenti konferencia legalább ez valamennyire odafigyel az ő véleményükre. A miniszteri konferenciáról ugye tudjuk, hogy a szélsőségesek, a populisták, valóban protekcionizmus pártiak szinte egyhangúan. A globalizáció és a multilaterális kereskedelem teljes elutasítása jellemezte őket. Mégis úgy érzem, hogy a többi politikai erő kiállhat a multilaterális kereskedelem mellett, és előre tudjuk mozdítani ezt az napirendet, vizsgálnunk, hogy milyen nemzetközi hálózatokat tudunk ennek a célnak a szolgálatába állítani. A fenntartható kereskedelem és a multilateralizmus igenis működőképes, ezt kell bebizonyítanunk, ebben az Európai Parlamentre kulcsfontosságú szerep hárulhat. Análisis és esas propuestas stimulálandó egy új vitát, konkrét javaslatokat kell letennünk. Köszönjük szépen, David Martinek adom meg azt. Thank you, um, Köszönöm, elnök úr. Event, but there was three stages and you eloquently outlined the, the two of them. But before... Mielőtt a WTO konf konferenciára érkeztünk volna, volt egy Buenos Aires nyilatkozat, amit nem szabad alábecsülnünk, hiszen a latin-amerikai országok, nyilván mivel Buenos Airesben tartották ezt a konferenciát, a latin-amerikai országok egy nyilatkozatban egyértelműen kiálltak a WTO rendszer mellett, a multilaterális rendszer mellett. Ez szerintem egy pozitív fejlemény, amin nem szabad átsiklanunk. Arról nem is beszélve, hogy a nők szerepére mekkora hangsúlyt fektetett. A WTO weblap szerint több mint 110 ország aláírta a, a nők szerepe a kereskedelmen címet viselő nyilatkozatot is. Ami a parlamenti konferenciát illeti, egyetértek elnök úr az ön elemzésével. A bevezetés során kicsit aggódtam, hogy megint kidobjuk a fürdővízzel a gyereket is. Hát valóban csalódást okozott, de hát eh, nem szabad az egész rendszert eh, kidobni az ablakon. Szerintem van igenis előnye annak, hogy parlamenti képviselők is leüljenek ilyen témában ülésezni, és szerintem a parlamenti felügyelet, a WTO feletti parlamenti felügyelet is nagyon fontos. Hogyan lehet ezt átalakítani, ez fontos kérdés, de azt el kell ismerni, hogy nagyon szokatlan és nehéz időket élünk, az amerikaiak gyakorlatilag a folyamatból kihátraltak, semmiféle lelkesedést nem mutatnak, ez nyilván nem segít. A globális gazdaság szempontjából is nehéz időket élünk, ez sem segít a WTO-n, tehát a miniszteri konferencia valóban csalódást okozott, de ez nem jelenti azt, hogy a jövőben ez ne lehetne másképp. Köszönjük, Paul Rivik. Először is szeretnék köszönetet mondani Számunkra ez a konferencia ismét rávilágított arra, hogy milyen nehéz a világ 160 országával együtt közös kereteket találni és definiálni. És különösen így van ez akkor, amikor több tagnak vétójoga van, és így leblokkolhatják az egész konferenciát. Szinte csodálatra méltó, hogyha egyáltalán születhetnének döntések. Persze tudom, hogy reformra van szükség. Nem csak a miniszteri konferencián, van szükség reformra, hanem az IPO-val folytatott együttműködésünkben is. A következő lépések megtétele nagyon fontos lenne, ugyanis ha a parlamenti konferenc konferencia résztvevői vagyunk, akkor a jogi keretfeltételeit eh, ennek tovább kell fejleszteni. A WTO ele készen áll, mindenek előtt a főtitkár velünk eh, parlamentekkel el akarja mélyíteni ezt az együttműködést, és végül a tárgyalás eh, után a parlamenti képviselők olyan, ugyanolyan jó tájékoztatást kapnak, mint a miniszterek. Itt még persze javítani kell a helyzetet, Eh, hogy hogyan kommunikálnak a miniszterek velünk, parlamenti képviselőkkel, rendszeressé kell tenni a konzultációkat, eh, világosá kell tenni, hogy a miniszterek és a képviselők státusza ugyanaz. Tehát a célokat is eh, újra meg kellene vitatni a WTO-ban. Tudjuk, hogy vannak fenntartható fejlesztési célok, erről a konferencián egyébként keveset hallottunk, Globális stratégiákat kell kialakítani a fejlesztési célok végrehajtására vonatkozóan, ez teljesen világos. Ami leginkább csodálkoztam, az az volt, hogy az illegális halászat kapcsán sem született konszenzus, hát, ha képviselők, miniszterek együtt ülnek, és még az illegális halászat kapcsán sem tudnak megegyezni, hát akkor valóban ez világosá teszi, hogy új megközelítésre van szükség, és a dispute settlement a vita rendezést javítani kell, ezzel komolyan kell foglalkoznunk. Köszönöm. McLaren asszony. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a titkárságnak is, hogy végig vezettek minket a Buenos Aires-i találkozón. Nagyon csalódottak vagyunk a multilaterális rendezvény kapcsán. Itt tulajdonképpen csak egy tanácskozás volt, a mexikói és a merkozúri tárgyalók nem részvételével azért voltak biztató jelek is. Ausztrálokkal, az Ausztrál kereskedelmi miniszterrel is egyeztettünk a tárgyalásokról. Itt nagyon jó élénk vitákat folytattunk. A parlamenti konferencián Ima és, I, az, Ima és én az kereskedelmi, elektronikus kereskedelmi, illetve a KKV-kkal foglalkozó üléseken vettünk részt. Nagyon élénk eszmecserék voltak, és még ezekről a kérdésekről utána is eszmét cseréltünk érzékeltünk ellenállást is, hogy egyáltalán India és sok afrikai részéről, hogy egyáltalán az e-commerce-ről és a KKV-kről tárgyaljunk-e. A mm, parlamenti konferencián megpróbáljunk ez irányba befolyást gyakorolni, hogy nagyon több tájékoztatást kapjanak az emberek, és akik a multilaterális egyeztetést szeretnék képviselő parlamenti képviselők, azok a jövőben más kérdésekkel is, mint az elektronikus kereskedelem foglalkozzanak. Itt nagyobb távlatokban kell gondolkoznunk, remélhetőleg, hogy azért majd egyszer el sikerül megegyezni, és lesz előrelépés. Elnök David Campbell Bannerman, csak nagyon röviden, elnök úr, tudom, valamennyien csalódottak vagyunk. A miniszteri konferencia eredménye, vagy eredménytelensége kapcsán, de azért egyáltalán az is csodálatos volt, hogy eljöttek az országok, hogy nem bolykottálták a találkozót. Hát sajnos azt már elutasították, mondjuk Kína és az Egyesült Államok, hogy részt vegyenek, ez nem segítette a folyamatot, és ez sajnálatos. Ugye jelenleg a legsürgetőbb dolog azzal függ össze, hogy kevés paneltag vagy bíró van, és érezzük, hogy a vitarendezési mechanizmus éppen azért nem tud működni. A kína-koreai gépek gépekkel, mosógépekkel kapcsolatos vitát említeném. hogy az USA nem akarja beengedni ezeket a mosógépeket, és nagyon fontos kérdés még az is, amit végezetül elmondanék, hogy a parlamenti részről nagyon lényeges volt, hogy mi tényleg elkötelezettek vagyunk a kereskedelem iránt az argentin parlament képviselőivel együtt, voltak nagyon hasznos módosító indítványok, a bilaterális megbeszélések is nagyon hasznosak voltak, és eh, a, ezeket a szervező delegáció nagyon jó munkát végzett. Heidi Hautala. Köszönöm, és köszönöm a nagyon átfogó beszámolót is. A zöldek számára a szabályok betartásának kikényszerítése rendkívül fontos. Egyetértek az előttem szóló kollégákkal, megoldást kell találni a vitarendezési mechanizmus ügyében. Ugyanis, ha nem tudjuk garantálni azt, hogy a VTO szabályokat be is tartsák, akkor hogyan gondolhatnánk egyáltalán arra is, hogy új szabályok születhetnek meg az elektronikus kereskedelemmel, vagy bármi mással kapcsolatban. Nagyon tisztességtelen, hogy a felelebbiteli eh, testületbe a jelölést most az USA akadályozza. És van még egy dolog, az USA a vitarendezési mechanizmusa kapcsolatos kritikája azért bizonyos szempontból megalapozott, tehát készeknek kell állnunk arra, hogy ezt megvitassuk. Még azt is elmondanám, hogy a WTO mechanizmus vitája nagyon sürgető számunkra, az zöldek számára, majd az ENSZ 2030-ig tartó folyamata keretében is. A WTO és az ENSZ közötti kapcsolatok fontosak, és mindenképpen bevonnám a világbankot is ebbe a folyamatba, sőt talán a mi szakbizottságunk is tehetne valamit, meghívhatnánk különböző szervezetek képviselőit, ez inkább egy általánosabb megjegyzés volt a parlamentünk működésével kapcsolatban. Nincs arra mechanizmusunk, hogy a 2030-as agenda megvalósítását um, igazából előbbre vigyük, pedig a kereskedelem nagyon fontos. Köszönöm. A bizottság is természetesen elgondolkozott ennek a fantasztikus konferenciának az eredményén. A bizottság részéről Denis Divonent úrtól halljuk meg az első reagálásokat erre. Köszönöm, elnök úr. feljegyezzük mindazt, amit önök elmondtak. Mi a bizottságnál is természetesen dolgozunk azon, hogy a 11-es miniszteri konferencia után most hogyan járjunk el sok VTO tag, hasonlóan mi is még gondolkozunk azon, hogy mik voltak az okai annak, amiért hát ilyen eredménnyel zárult az MC11, ugye ez nagy csalódás volt. Azzal kezdeném, hogy eh, ahogyan értékeljük azt, hogy hol is tartunk, az eh, nagyon is összhangban van azokkal a nézetekkel és érzelmekkel, amiknek most önök hangot adtak. Persze nyitva tartjuk a szemünket, tudjuk, hogy, és tudjuk azt is, hogy milyen nehézségek vannak az egész tárgyalási eljárással. Ehhez társultak még új problémák is, mi nagy bizonytalanságot eredményezett az új USA adminisztráció, illetve az, hogy többen blokkolják a vto nál folyó szokásos munkát több kérdés kapcsán is. És talán általában is hiányzik a politikai eh, vezetés, irányítás eh, a vitarendezési mechanizmussal kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy politikai támogatásra és vezetésre szükség van, csak a parlament, és amit a parlamenti képviselők eh, tesznek, Eh, az nagyon fontos és szükséges. Továbbra is eh, nagyon oda kell figyelnünk a VTO eh, kérdésekre. Tehát a sikeresé nagyon csekély volt. Az esélyeket Eh, úgy lehetne növelni, hogyha konkrét javaslatokat tennénk le az asztalra. Ezt tavaly tulajdonképpen meg is tettük, hiszen így eh, lehet a tagoknak irányítani a szervezetet, hogy nem csak beszélnek, hanem konkrét dolgokat javasolnak is. A megállapodás hiánya a mezőgazdaság kapcsán, a közraktározás problematikája, ez végig húzódott az egész konferencián. A miniszteri konferencia még abban sem tudott megegyezni, hogy legyen egy miniszteri nyilatkozat, ami azért valami kis előrelépést jelezhetett volna. Ez nagyon aggasztó, mert sok a bizonytalanság a tovább lépés kapcsán is és szélesebb megközelítésre van szükség, nagyobb rugalmasságot kellene biztosítani a tárgyalások során. A következő hónapokban a WTO tagokkal együtt erre fogunk koncentrálni. A purilaterális ügy kapcsán, ugye Buenos Airesben Eh, nem multilaterális, de azért eh, több nyilatkozat elfogadása került eh, különböző tagok között. Ezeknek az alapján lehet folytatni az eszmecseréket, ebben mi is részt fogunk venni. Nyitva fognak maradni ezek a kezdeményezések a VTO rendszer mellett multilaterális rendszerek kapcsán azt gondoljuk, hogy a halászattal kapcsolatos viták azt újra indulnak majd, és van még egy napi rendi pont, ez pedig az SDG-vel, a fenntartható fejlesztési célokkal kapcsolatos kezdeményezés, amiről Hautal asszony is beszélt. Hát néhány hónap múlva valahova el kell jutnunk arról, hogy egyáltalán hogyan működjön tovább a VTO és amit önök is többen említettek, nagyon aktívak vagyunk egy másik fontos problémával kapcsolatban, ez a vita rendezési problematika, a felleviteli testületbe, a kinevezéseknek ez az elakadt ügye. Itt nagyon, -nagyon, kockáz, nagyon nagy kockázat jelent az egész rendszer számára, szinte egzisztenciális veszély ez a rendszer működése szempontjából, ezért erre különösen nagy, nagy figyelmet kell kell fordítanunk. Különböző lehetőségek léteznek, a parlament és a tanács kezében is lesznek következő hónapban lehetőségek. Ha majd világosabban látunk, ezen a héten Malmström asszony miniszterekkel találkozik, majd a Davoszi találkozó mentén. Yes, indeed, uh, the strategy has... Köszönjük szépen! Az Európai Unió milyen szerepet játszott ebben az egész folyamatban, ez persze érdekes kérdés. Megpróbáljuk a többieket is arra ösztönözni, hogy a multilaterális rendszernél maradjanak. Nyilván további alkalommal is lesznek arra, hogy beszéljünk erről a témáról. a parlamenti konferencia vonatkozó dokumentumot nem sokára letesszük az asztalra. Azt hiszem, hogy aktívabbak is lehetünk ez ügyben. a VTO jövőjéről a biztossal, vagy akár két biztossal is beszélhetünk, hiszen a mezőgazdaság is mindig az egyik legfontosabb téma a VTO asztalán. Talán más hozzászólók is lesznek ez ügyben. Aztán egy workshopra is sor kerül külső szakértőkkel. Arról beszélünk, hogy hogyan lehet javítani a munkát a VTO-n belül. Ez évi munkánk során ez rendszeresen a renden szerepel majd. Köszönjük szépen a 11. miniszteri konferencia témáját, ezzel lezártnak tekintjük. A 20-as napi rendi pontnál tartunk. A közös kereskedelmi politika végrehajtásáról szóló éves jelentés. Szájfi asszony a jelentéstevő a témának, akinek rögtön meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A jelentéstervezetről beszélnék, amely az közös kereskedelmi politika témájában készült. Egy félidős kereskedelmi stratégia felülvizsgálatról van szó. A négy referencia dokumentumra alapoztam a munkámat. Az Európai Parlament 2016-os vonatkozó állásfoglalása az szeptemberben nyilvánosságra napvilágot látott Európai Bizottsági vonatkozó jelentésre, illetve a november 9-i eh, bizottsági jelentésre, amely a szabad kereskedelmi megállapodásokat eh, mm, tekintette át. Különböző jogalkotási eszközök, illetve kereskedelmi stratégiák te fényében vizsgáltam ezt a stratégiát, és pár dolgot emelnék csak ebből a jelentés tervezetbe. Először is emlékeztetnék mindenkit, hogy a reciprocitás, a, a tisztességes piaci verseny feltételenek teljesítése kell, hogy az Európai Unió kereskedelmi politikáját vezérelje. Nem csak a kereskedelmi politikán keresztül, hanem minden eh, alkalmazott eszközön keresztül is. Aztán szerintem ez központi elemek kell, hogy legyen annak az üzenetek, amit az Európai Parlament küld ez ügyben az Európai Uniónak gyorsan kell reagálnia abban az esetben, hogyha a kereskedelmi vállalásokat valaki nem tartja tiszteletben, minden rendelkezésére álló eszközt fel kell használni az EU-nak, és gyorsabban kell fellépni ilyen esetekben. És a kereskedelmi politika megfelelő alkalmazásával megelőzhetőek az ilyen esetek. Ezért követelem, vagy kérem azt, hogy a közös kereskedelmi politika alkalmazásában és nyomon követésében a, valóban megjelenjen a kereskedelmi stratégiában foglalt célok végrehajtása, ehhez megfelelő emberi és pénzügyi erőforrásokat kell rendelni az Európai Bizottságon belül a vonatkozó igazgatóságot meg kell erősíteni. A kereskedelmi, szabadkereskedelmi megállapodások kapcsán pedig aggasztónak tartom, hogy az Európai Unió a kereskedelmi preferenciákat nem használja megfelelő módon. Az Európai Bizottságnak gyorsan reagálnia kell erre, annak érdekében, hogy jobb legyen a kommunikáció az ügyben, illetve a vonatkozó cégek minden nagyobb mértékben élvezhessék ezen szabadkereskedelmi megállapodásokat megállapodások elenyeit. Úgy érzem, hogy konkrét kereskedelmi intézkedések el kell segíteni a kis és középvállalkozásokat. Az Európai Bizottság vonatkozó jelentése pont erről beszél, arról, hogy minden ilyen megállapodásban kell legyen egy külön KKV fejezet, hiszen ezek a kis és középvállalkozások igényeit és előnyeit is kell, hogy szolgálják visszatérnék azokra az eszközökre is, amelyek lehetővé teszik, hogy a kereskedelem politika az Európai Unió alapvető értékeinek a védelmét is szolgálja, méghozzá a felelős termékpályán vagy termékláncon keresztül. Ezért hangsúlyozom, hogy mennyire fontos az átláthatóság, illetve az információhoz való hozzáférés. Ehhez a hatástanulmányok színvonalán kell javítani. Minden tárgyalási mandátumot nyilvánosságra kell hozni, illetve erre vonatkozóan azt javaslom, hogy minden öt évben ezeket módosítsuk, természetesen nyilvánosságra hozva az Európai Bizottságnak a kereskedelmi politika köré egy igazi kommunikációs stratégiát is kell alkotnia, annak érdekében, hogy nem csak az unión belüli, hanem a partnerországok is tisztában lássanak ez ügyben az, er- a jelentés tervezetből tényleg csak egy-két dolgot emelnék ki, és most pedig hallgatom a kollégákat. Merci beaucoup. Köszönjük szépen, kollégina, a felolvasó estet. Most pedig a szocialista frakció nevében a kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen a javaslatot. A Alessia fogja csúdat képviselni. Győd nevében beszélek, ő az árnyék elődünk. Győd szeretnek köszönetet mondani az előadónak a jó tervezet elkészítéséért. Ez egy jó keretet biztosít, és eh, ez, na, üdvözöljük a megszületett eredményt, és reméljük, hogy hatásos lesz eh, a lefedett terület vonatkozásában elmegalapíthatjuk, hogy érintve vannak a prioritásaink jelentős részben, és azt gondolom, hogy tovább mehetnénk bizonyos területeken, konkrét ajánlásokat készíthetnénk az Európai Bizottság számára, ilyen értelemben fogunk módosítókat előkészíteni, ami kiindul a további, a korábbi adatokból, de újakat is fogunk készíteni, és az EU delegációkat ilyen értelemben kívánjuk felkészíteni. Ez a javaslat, ez a tervezet mindenképpen jó alapot biztosít a jövőbeli munkára. Igyekezhetünk bizonyos következtetéseket levonni. Például az utilizációs, a használati szabályokat tekintve, de vannak területek, amelyek még hiányoznak, Éppen ezért javaslatokat készítünk majd annak érdekében, hogy konkrét iránymutatások szülessenek, mire is van szükség valójában, és monitorozni kívánjuk a szabadkereső megállapodások végrehajtását. Nagy örömmel várjuk az együttműködést az előadóval és az árnyék előadókkal valamennyi témában. Köszönöm szépen. Az ECR nevében Szahrádi Köszönöm szépen, elnök úr Köszönöm szépen az előadónak a jelentés elkészítését. Azt gondolom, hogy ez érdemi, tartalmi rész és struktúráját tekintve is szerencsés, jól kiegyensúlyozott jelentésről van szó, és a legtöbbet támogatjuk a javaslatok közül. Három kérdésünk vagy fenntartásunk van ebben az összefüggésben. Ilyen értelemben fogunk majd módosítókat előterjeszteni. Az egyik a 20-as bekezdésre hivatkozik, amely eh, hangsúlyozza az emberi és pénzügyi erőforrások felhasználását E, úgy gondoljuk, hogy ez igaz természetesen, de fontos ez még a kereskedelmi megállapodások előkészítése során, és például most abban a helyzetben vagyunk, hogy három ft ről van szó Vietnámmal, Japánnal és Szingapurral, amelyek amiket az Európai Parlamentnek be kéne mutatni, de hát vannak késedelmek ebben az ügyben, például a vietnámi szabadkereskedelmi megállapodás ügyében az Európai Bizottságnak kell erőforrást kell adni, hogy egy észszerű határidőn belül terjeszten elő dolgokat. A 24-es bekezdés a következő, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap kérdése. Az ECR nem támogatja ezt az alapot, nem hiszük, hogy ez hatékony megállapodás, vagy hatékony eszköz lenne. Mi azt szeretnénk, hogy olyan intézkedések szülessenek, amelyek a nemzeti vagy regionális szinten kezelik a kérdéseket, ezek testre szabott megoldásokat kínálnak, és a harmadik pont a digitális kereskedelemre és a kereskedelmi stratégiára szeretnénk inkább és fokozottabban hivatkozni, de összességében Egyetértünk a jelentéssel, és a három kérdésben, amiket felsoroltam, módosítóink lesznek. Egyébként pedig várjuk az árnyék előadó pozícióból a megbeszéléseket. Most következik Karolin. Igen, most valóban köszönöm szépen a javaslatot. Egy rendkívül fontos jelentésről van szó. Kereskedelmi megállapodások végrehajtása a téma. Valamennyien tudjuk, hogy ez nem mindig működik úgy, ahogy szeretnénk. Mindenek előtt a follow-up és a monitoring szorul javításra, és ennek eh, szerepelnie kell az elvárásainkban és a módosítóinkban. Számomra fontos azt megemlíteni, hogy a kereskedő megállapodásokat nem csak meg kell kötni, hanem tisztességesen át is kell ültetni egy gyakorlatba, és a végrehajtás folyamatát is figyelemmel kell kísérni. Egyszerűen azért, hogyha nem hajtják végre, vagy negatív hatások esetén azonnal reagálni lehessen. Ehhez szükség van a civil társadalomra és a szociális partnerekre is, és hazai tanácsadó testületeket be kell vonni, vagy civil szervezeteket, mint mondtam, be kell vonni, és kívánatos lenne az is, hogy a civileket támogassuk, a legjobb gyakorlatok is nyilván segítenének abban, hogy jó eredményre jussunk a végrehajtás során. Egyébként az is segítene, hogyha a fenntarthatósági fejezeteket jogilag végrehajthatóvá, kikényszeríthetővé lehetne tenni úgy gondolom, hogy a civil társadalmakat erőteljesebben be kell vonni, és a szociális partnereket, amikor a kereskedelem politikáról tárgyalunk. Az Európai Parlament alapvető fontosságú e- ebben, minket is fokozottabban be kell vonni. Mindjárt az elejétől fogva a mandátum elfogadásától a megállapodás megkötéséig. Egy további pont, amit szeretnék megemlíteni, az az adóelkerülés elleni harc. Ami viszont hiányzik, az a korrupció elleni harc és a whistleblowerek, a bejelentők védelme. Egy további pont, amiről már hallottunk, a digitális szolgáltatások ügyében hangsúlyozni kellene, hogy a határokon átnyaló adatáramlás a jelenlegi adatvédelmi sztenderdekkel összhangban legyen, ahogyan európai szinten ezt meghatároztuk, és itt jogilag kötelező klauzulákat kéne bevezetni a megállapodásokban. Végül pedig szeretném köszön, szeretnék köszönetet mondani az előadónak és az árnyék előadóknak az eddigi munkáért. Köszönöm szépen. Személyesen is felvettem a 22-es bekezdést, az EU delegációja szerepe, és itt van egy kérdésem Ratszó asszonyhoz milyen szerepet játszik a közös kereskedelmi politika, a kereskedelmi megállapodásokban. Az az érzése, itt még mindig úgy tűnik, hogy a Digitrade, a végrehajtásért felel, az, az a külügyi szolgálat pedig a politikai részt vállalja magára ebben a játszmában, és igazából nincsen a koherens politika a végrehajtás támogatásában. Ez az én véleményem, lehet, hogy más, valaki másképp látja. Második pont pedig igazából hiányzik a standard a végrehajtás területén nézzünk körül a világon, különböző delegációk vannak, akik a kereskedelmi megállapodások végrehajtásában érdekeltek, más delegációk viszont inkább csak monitorozzák ezt a végrehajtást. De és kéne, nem kéne itt egy standard, hogy a delegációknak milyen szerep jut az implementációban, a végrehajtásban? és bizonyos megállapodásokban szerepel a fair kereskedelem. Van, ahol ezért keményen kell dolgozni, és el is intézzük. Aztán van, ahol semmi sem történik. Hogyan tudnánk a delegációnk munkáját javítani az egész világon a megfelelő végrehajtás érdekében, amikor a kereskedelmi megállapodásokról van szó. Rácó asszony, önnek adom meg a szót. Uh, thanks a lot. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is talán a jelentésekkel kapcsolatban egy pár szót, mielőtt rátérnék a szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtására, illetve a delegációk szerepére. Először is üdvözöljük azt a tényt, hogy az Európai Parlament a, ilyen alaposan vizsgálja ezeket a kérdéseket. Az FTA végrehajtási jelentés az első ilyen a sorban, az összes szabadkereskedelmi megállapodást vizsgálja. Ez. És igenis érdekes számunkra ez a kérdés, hogy hogyan lehetne valóban a munkán javítani. Ami a delegációk szerepét illeti, nagyon fontos szerepük lehet a végrehajtásban. Főként ott, ahol szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtására már egy ideje beszélünk, gondoljunk a szőuli delegációra, ahol is Koreával több mint öt éve életben van a szabadkereskedő megállapodás, egyébként egész jó tapasztalataink vannak ezzel. Itt a delegáció, az Európai Bizottság delegációjának a szerepe alapvetően az, hogy kapcsolatban álljon a helyi cégekkel, és bármiféle olyan kérdést vagy akadályt azonosítson, amely gátolja a szabadkereskedő megállapodás teljesülését. A piaci hozzáférést gátló tényezőket ugyanis be kell azonosítani, A külszolgálatnak és a delegációnak kulcsfontosságú szerepe van a szabadkereskedő megállapodás különböző fejezetének a végrehajtása terén. Uh, again, uh, the example... Például Koreával, Korea példájával élve, itt megint vannak ágazati fejezetek, Fontos, hogy ezeket a különböző munkacsoportokba becsatornázzák ezt az információt, ahol is a partnerországokkal tárgyalunk a végrehajtásról. Talán ez a legfontosabb szerepe a delegációknak. A szabadkereskedelmi megállapodások száma folyton nő, és a bizottságnál a DG trade, illetve a külszolgálat szerepe e tekintetben mindenképpen növekszik, azt hiszem ezt elmondhatjuk. Köszönjük szépen, Szájfi asszonynak adom vissza a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönet mondani minden kollégának a hozzászólásáért. Azt hiszem elmondhatjuk, hogy alapvetően egyetértünk az ügyben, hogy mi a főorientációnk egyes delegációk gyengébbek, mások erősebbek. Ez egy olyan kérdés, amivel mindenképpen foglalkoznunk kell. A digitális kereskedelem vagy elektronikus kereskedelem témájában ez egy új területe a kereskedelmi politikának, amire oda kell figyelni, feljegyeztem a kérdéseket, és szívesen eh, eh, fel fogok együttműködni az árnyék előadókkal. Köszönjük szépen, valóban fontos jelentés ez, Szájfi asszony. És eh, valóban érdeklődve hallgattuk az előadónkat. A módosítók benyújtásának a határideje január 30-a. 10 óra, 12 óra? 12 óra valóban itt szerepel a lapomon, látom. Rendben. Még egy hete van mindenkinek, hogy dolgozzon a módosítókon. És február 19-én és 20-án kerül sor az ülésre, akkor majd a módosítókról is beszélünk. Köszönöm szépen. A 21-es napirendi pontnál járunk, jól haladunk az intézményközi megállapodás a jobb jogszabályalkotás témájában ennek alkalmazása és értelmezése kerül most napirendre. előadunk Bent Bencen hol is bujkál. He will come soon. Úton van. Mindjárt megérkezik. So, uh, We will make uh, a break of two minutes. Akkor két perces technikai szünetet rendelek el, remélem addig megérkezik az előadó. Perhaps I should have spoken. <laughs> Okay, so I reopen the session, and uh, we have now the... Akkor 21-es napirendi ponttal folytatjuk menetrend szerint, tehát az intézmény közi megállapodás értelmezés végrehajtása jobb jogszabályalkotás témában ezt szorosan nyomon követem ezt a témát, mivel a, az intézményközi megállapodás fennmaradó részében, ami a nemzetközi megállapodások kapcsán in, információcserét illeti. Brock úrral, mi vagyunk a társ tárgyalói ennek a témának. A tanácssal egy-másfél éve folytatunk tárgyalásokat ez ügyben, és bizony nem könnyű a tanácssal zöldekre vergődni, főként a tanács jogi szolgálata nehezíti a dolgunkat. Próbálunk megállapodni annak érdekében, hogy egyértelmű feltételeket teremtsünk a Lisszaboni szerződésben lefektetett elvárások értelmében, hiszen emléletileg a parlamentnek ugyanolyan e, joga van az információkhoz hozzáférni, mint a tanácsnak. Minden a kereskedelmi tárgyalások vonatkozó minden információt meg kellene osztani velünk az elejétől fogva, tárgyalások előtt, előkészítés szakasz, a mandátum, a tárgyalások és a végrehajtás. Mind-mind egyformán fontosak. Az Európai Parlament joga szerintünk konkrétan meg van fogalmazva a Lisszaboni szerződésben, kereskedelmi ügyekben. A bizottság például vállalta, hogy a DigiTrade minden információt rendelkezésünkre bocsát de nem minden Európai Parlamenti Szakbizottságban van ez így. Nagyon sok szakbizottság, ahol nemzetközi tárgya, megállapodásokról tárgyalnak, gondolok itt például a Halászati Bizottságra, egész egyszerűen az EP szakbizottság nem kapja meg mindazt az információt, mint mi. Vagy mint kellene. A második fontos kérdés ezen ügyben az, Nem kellene ennek úgy lennie, hogy a tanács előzetes megállapodást köt a parlament jóváhagyása nélkül. A Malmström biztos asszony ez ügyben is egyértelmű vállalást tett, azt mondta, hogy kereskedelmi ügyekben ez nem fog előfordulni. De hát a kereskedelem csak egy része ennek az összképnek. Van számos olyan terület, ahol egyáltalán nem világos és garantált, hogy a parlament befolyásolhassa ezt a folyamatot. Tehát egyértelmű, hogy a parlament felhatalmazása nélkül, tehát szavazásban kell, hogy felhatalmazást adjunk ahhoz, hogy a tanácsban ilyen megállapodást akár csak előzetesen is, feltételekkel is megkössön. Azt, hogy a jövőben ezt elkerülhessük, én és Brock úr azt javasoltuk a múlt héten az elnökök értekezletében, hogy forduljunk az Európai Bírósághoz panasszal. A politikai frakciók ebben a házban eh, elfogadták a javaslatot, és az elnökünk a jogi szolgálatnak már utasítást is adott arra, hogy egy ilyen beadványt készítsenek el. Remélem, hogy ezzel sikerül majd a tanácsra nyomást gyakorolni, és ez felgyorsíthatja az ezügyben folyó tárgyalásokat amelyet Brock úrral közösen vezetünk a parlament részéről. Én akár az Európai Bíróságig is hajlandó vagyok elmenni, hogyha az elkövetkezendő hónapokban megfelelő eredménnyel nem zárulnak a tárgyalások, az egyeztetések. Ez persze nem a legbarátibb eh, lépés, és hát a közlemény számára is ugyan mit kommunikál ez, hogy bíróság elé viszi a parlament a tanácsot, de hát egyszerűen nincs más választásunk, hogyha nem hajlandóak bennünket egy előpartnerként kezelni, és megfelelő információ nélkül nem tudjuk a parlamenti felülvizsgálat szerepét ellátni a nemzetközi szinten folyó tárgyalások témájában. Ez tehát egy rövid felvezetése a tárgyalásoknak, most pedig megadom az előadónknak, Ben Bencennek parancsoljon. Thanks so much, uh, Chair. Uh, first... Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt köszönöm a tájékoztatást a közvetlen tárgyalásokról. Már megvitattuk egyszer ezt a kérdést, december 4-én, tavaly, amikor ezzel együtt arról is szó volt, hogy miben látjuk a problémákat. A vélemény tervezett elkészült, online is hozzáférhető. A módosítók benyújtásának határideje január 26-a, azaz jövő péntek. Tavaly is amikor tehát erről a témáról cseréltünk eszmét itt a szakbizottságban, azt a problémát láttuk, hogy a külügyi szolgálat figyelmen kívül hagyja az Európai Parlament jogait, amit a szerződés garantál, hogy a parlament beleegyezése szükséges harmadik országokkal kötendő megállapodásokhoz amikor a parlament tehát nemzetközi megállapodások egész élettartalma alatt tájékoztatni kell folyamatosan, és a tárgyalási mandátumról ugyanígy. Tehát ezeket a problémákat említem meg a vélemény tervezetemben. Az előző vita során ezzel egyetértettünk, és várjuk a javaslatokat a kollégáktól, a jobbító szándékú javaslatokat. Most nem ismétlem meg az összes problémát, amelyeket már decemberben megemlítettünk. Emlékszünk arra, hogy Malmström biztos asszony mit mondott nekünk akkor, és hogy a jövőben rendesebben fognak viselkedni. Ezt is megtalálják itt a véleményben. Röviden ennyiben tudtam összefoglalni a mondandómat. Köszönöm szépen. Árnyék előadóként határozottan támogatom ezt a jelentést. Valóban a tanács időnként teljesen hihetetlenül viselkedik. Ugye mindig tárgyalási mandátumra való betekintést kérjük, és azt, hogy tegyék, nyil, hozzák nyilvánosságra a mandátumot. Ezt milyen parlament mindig kérjük. Marokkói megállapodás kapcsán kaptam egy levelet a tanácstól, amikor elküldtük a kérelmüket, és ebben azt írták, hogy hát már zajlanak a tárgyalások a 40. cikk alapján, és addig nem adunk tájékoztatást, amíg nem zárjuk le a tárgyalásokat. Hát ez egyszerűen őrület, teljesen illegális, törvénytelen, amit a tanács csinál. Úgyhogy remélem, hogy most egy kis nyomást tudunk ki fejteni a jelentésünkkel, és akár elkerül az Európai Bíróság elé is ez az ügy, és ilyen módon tudjuk nyomás alá helyezni a tanácsot. Elmúlt. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadónak is a bevezető észrevételeit. Egyetértek elnök úr önnel annyiban, hogy küzdenünk kell a végsőkig, és a stratégiánk része az, hogy akár az Európai Bírósághoz is forduljunk, követeljük a szerződésben garantált jogainkat. A lényegre látérve három dolgot szeretnék megemlíteni. Ezeket itt magunk között kellene megvitatni, és talán a jelentésbe is felvenni. Foglalkozunk el a hatásvizsgálat kérdésével az intézmény közi közös stratégiára van szükség. Azt hiszem, hogy már itt az Európai Parlamentben is megvitattuk Olivier Tescute tanulmányát, amelynek a tárgya a szabadkereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatos emberi jogi kérdések van elég átláthatóság, vagy esetleg tágabb kitekintésre lenne szükség az emberi jogok kérdéskörében? És hogyan biztosíthatjuk a hatékonyságot? Egy kikényszeríthető mechanizmusra, egy eszközökre van szükség, ezt kérjük a bizottságtól és a tanácstól, és az intézmények együttműködése kapcsán meg kell egyezni egy módszertamban. Ugye a transzparenciáról már szóltam, szabályozás ügyekkel kapcsolatos együttműködésre szükség van. Itt túl kell lépnünk a szakbizottságok közötti együttműködés szűk mesdjéjén, és itt valóban egy olyan megállapodásra van szükség, ami külső tevékenységek az EU külpolitikája szempontjából is megfelelően tükrözi a más szakpolitikai területeken, illetve szakbizottságokban folyó munkát. Még hozzátenném azt is, hogy minden tevékenység kapcsán szükség van a transzferenciára, tehát a bizottság és minden nemzetközi szervezet kapcsán egyaránt, mi zajlik a WTO-ban például, elég jó tájékoztatást kaptunk a steering group Én említhetném az OECD-t, stb. Állandó információ cserére van tehát szükségünk. Thanks a Any further request? That's not the case, so I give the floor to the... Van-e további hozzászóló? Joanna Leszuk. Parancsolja. Itt vagyok, elnök Köszönöm szépen. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a politikai felmérés és az ülés és, és az intézmény közi megállapodás december 12-én volt egy ülés ebben a témában, és mindhárom intézmény elismerte, hogy haladás történik és kötelezettséget vállaltunk a további lépések mellett, eh, ami pedig a gyakorlati eh, megállapodásokat illeti, reméljük, hogy sikeresen tudjuk ezt a témát végvinni. Thank you. Okay, so will... Jó. Oké. Okay. Minden. A 40. cikkel még várnak, a többivel elégedettek. Parancsolja. Köszönöm szépen a kommentárokat. A Solc úr kommentárét figyelembe veszem, és meglátjuk a további lépéseket a módosítók ismeretében. Január 26-a dél a határidő a módosítóknál márciusban vagy áprilisban tudunk a bizottságban szavazni. Köszönöm szépen! Ez azt jelenti, hogy egy kicsivel hosszabb idő jut ebédre, de emlékeztetnem kell önöket arra, hogy a meghallgatás az investment screening témájában pontosan kezdődik 2.30-kor. Nem háromkor kezdődik, hanem fél háromkor. Ez lesz a délutáni programunk. Jó étvágyat!